az Európai Unió és a együttműködési tanács között. Kérem mindenki vegye elő a kártyáját. Az öbölmenti együttműködési tanács és az EU közötti kapcsolatról fogunk szavazni. Sok idő nincs, és viszont elég hosszú a szavazólista, hogy lássunk hozzá mielőbb. Kérem mindenki, foglaljon helyet, ne húzzuk tovább az időt. Allora... Nagyon sűrű a napi rendünk. Légi a posto, possiamo iniziare la votazione. Úgy tűnik mindenki, majdnem mindenki itt van már, úgyhogy kezdjük akkor el. Mindenek előtt tehát alelnökünk által elkészített egyes bekezdés, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 21-es módosító mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodunk, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodunk, elfogadtuk. Menjünk 28-asra mellette ellene tartózkodunk, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 36-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 37 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 39 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 40 mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Menjünk a hatosra mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 50 mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk. 51 mellett ellene tartózkodók elvetettük. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 55 mellett ellene tartózkodók elvetettük. 10-es kompromisszumos módosító mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 57 mellett ellene tartózkodók elvetettük, 8-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 59 mellett ellene tartózkodók elvetettük, 61 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 62 mellett ellene tartózkodók elvedettük. 63 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 64 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 65 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 67 mellette ellene tartózkodók elvedettük. 68 mellett ellene Tartózkodok. elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette ellene Tartózkodok. elfogadtuk. 69 mellette ellene Tartózkodok. elfogadtuk. 71 mellett ellene Tartózkodok. elfogadtuk. 72 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 6 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes kompromisszus mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 11 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as módosító mellett ellene tartózkodók elvedettük ezt. 12-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodók nem világos, úgyhogy géppel ellenőrizzük a 14-es módosító sorsát. Megnyitom a szavazást. Sul emendamento 14. A 14-es tehát. Beh, chiudiamola, ci sono tre che non hanno votato, ma chiud... Lezárom a szavazást. Remélem mindenki látta a voksát. 33 mellette, 30 ellene. Donacsek úr ön szavazott? A asszony szavazott? Akkor 34 a 30 ellenében elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 20 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Egyes mellett ellene tartózkodok, elvetettük. Kettes mellett ellene tartózkodok, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Négyes mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig a következőkben az ITRE véleményét fogjuk megvizsgálni, illetve arra fogunk szavazni. Mert hármas mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Itt rend 5. Javaslatot kaptam, hogy blogban szavazzunk az 5-től 9-ig terjedő pontokra. Van, aki jellemzi ezt, ha nem, akkor így járunk el. 5-től 9-ig mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor ugyanilyen eljárásban fogunk szavazni blokkban a 11-től 14-ig terjedő ITRE módosítókra. Van ellenvetés? Nincs. Ki van mellette? Ellene tartózkodók. Elfogadtuk ezt a blokkot is. 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. Elektronikus végső szavazás. 68 votanti. 68-an szavaztak, 63-2 ellenében, illetve hogy három ellenében két tartózkodással gratulálunk a jelentéstevőnek. Következik állásfoglalásra irányuló indítvány Montenegro európai integrációs folyamatáról. Tenok úr, egyes módosítás mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes szóbeli módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ötös mellette. Úgy látom, hogy itt elektronikus szavazástra kell bocsátanom a négyest. 67 Lezárom a szavazást. 61-en mellette, 6-an ellene, tartózkodók nélkül, azért ez elég egyértelmű. 5-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 14 mellette, ellene, tartózkodók, nem világos a helyzet. 14-es elektronikus szavazással. Aperta la votazione. 68 schede, 60... Lezárom a szavazást, 66-an szavaztak, 48-an nemmel, 17-en igennel. Kérem, emeljék fel a kezüket. 15-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 16 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 25-ös mellette, ellene, nem világos a helyzet. Elektronikus szavazás a 25-ösről. 70 schede, 67 votanti. Vannak, akik nem szavaznak, de azért lezárom a szavazást. 29 nem, 38 igen, elfogadva. 26 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 27 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 28 visszavonva, 29 szómeli módosítással mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 30-as mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 3-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 34-es mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 35 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 36 mellette, ellene, nem világos, 36-os elektronikus szavazással. 70 schede inserite, 64 votanti, qualche distratto collega non vota. Úgy látszik, hogy megint van egy-két kolléga, aki nem szavaz, de lezárjuk a szavazást. 38 igen, 29 nem, elfogadva. 37-es mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 38 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 39 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 40 mellette, illetve két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Második rész me- leellenőrizzük. Tehát 40-es első rész leellenőrizzük aperta la votazione sulla prima parte dell'emendamento 40. Qualche collega. Továbbra is van néhány olyan kolléga, aki nem figyel. Lezárom a szavazást. 38 igen, 28 nem, elfogadva. Második rész a 40-esből, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 46-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hármas szóvali módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 47 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Négyes szóbeli módosítás mellette, ellene, tartózkodók, nem világos a helyzet, elektronikus szavazás, a négyes számú szóbeli módosításról megnyitom a szavazást. Settantuno schede inserite, 63 votanti, chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 30 igen, 31 nem elutasítva. Ötös kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodók elfogadva. 58-as mellette. Ellene, tartózkodók elfogadva. 59 mellette. Ellene, tartózkodók elutasítva. 60 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 66 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 67 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 68 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 69 két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, nem világos a helyzet. Második rész, a 69-es módosításnak a második részéről megnyitom a szavazást. 69 Lezárom a szavazást. 36 igen, 33 nem, elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 73 mellette, e, ez egy szóbeli, ellene. Azt hiszem, hogy igen, de nem vagyok benne biztos, úgyhogy megnyitjuk az elektronikus szavazást a 73-asról szóbeli módosítással együtt. 70 schede. 59 sì. allora il 73 eh? votiamo il 73 73 73-as következik szóbeli módosítással chiusa la votazione szavazást lezárom 34-en mellette 32-en ellene átment 74-es 74-es mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 75 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 76 mellette, ellene, ezt is leellenőrizzük, 76-os, megnyitom a szavazást. Tehát a 76-osról fogunk szavazni elektronikusan. È sempre quattro colleghi che non votano. Chi, chiusa la votazione, tre colleghi, due, <laughs> uno, non c'è il plenum, eh, chiusa. 30 no, 36. 36 igen, 30 nem, elfogadva. A. Preambulum bekezdés, egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ötös szobai módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva.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 úgy tűnik, hogy két kolléga mindig megfeledkezik, és nem szavaz. Tehát 62-en mellette, hárman ellene, három tartózkodással elfogadtuk, és nagyon nagy ö, többséggel, úgyhogy gratulálunk a jelentéstevőknek. Egészen mostanáig jól mentek a dolgok, de most jön a neheze. Úgyhogy most nagyon oda kell figyelni. Kényes téma következik. Omer Reuten képviselő akar hozzászólni. Ja, um Ehm, Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, megadta a szót. Ez évben, elnök úr, nagyon fontos, hogy kifejezzük azon nézetünket, amely ugyan kiegyensúlyozott kell legyen, hiszen Törökországban a választások küszöbén állunk, állnak, és ezért kell még egyszer hangsúlyozzuk azt, nem csak a jelentéstevő részéről, hanem a néppárt egészének részéről is, megteszünk mindent annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott legyen ez a jelentés. Ennek okán a tagság kérdésében is visszavonjuk a 200 50-es módosítót. Ennek ezért szeretném megkérdezni a kollégáimat, hogy még egyszer nézzék meg a 6-os, 7-es, 12-es és 13-as módosítókat, és a 313-ast az integrációs felvételi kapacitásról, illetve a 313-as is tagságról, illetve az Európai Unió abszorpciós kapacitásáról, felvételi kapacitásáról szól. Ugyanakkor az A, B, C preambulum pontokat is vegyék figyelembe, mérlegeljék, és a 250-es pont visszavonására vonatkozó szándékunkat vegyék figyelembe, a 6-7 12, a 13 és a 313-ra is, vagy legalábbis szavazzanak ellene. Köszönöm. Va bene, allora... Eh. Hát jó, rendben. Köszönjük szépen. Howitt úr. There's no debate this morning, so... meccsere nincsen most, úgyhogy csak eljárásbeli kérdésekről beszélünk, de a, azért azt jelezném, hogy a 250-es a néppárt visszavonta, így a kompromisszumos megoldás szellemében visszavonjuk a szocialista demokrata frakció hatos számú módosítóját, és ha a zöldek nem vonják vissza az övéket, akkor ellene szavazunk, ahogy erről a jelentéstevőről megállapodtunk a többi pontban, a kínosan, kínos figyelemmel kidolgozott kompromisszumok ügyében nem akarunk már semmit sem módosítani, mi sem. Grazie, onorevole. Onorevole eh, Brock vuole intervenire. Brock úr, felemelte a kezét. Hozzá kíván szólni? Elnök úr, Omen Reuten asszonynak szeretnék köszönetet mondani azért, hogy megtette ezt a javaslatot, és úgy látom, hogy Hávit úr is elmozdult egy irányba, amely józan lenne, de nincs az a benyomásom, hogy Omen azt aztán teljes javaslatát magáinak érzi, és természetesen így nehéz helyzetbe kerülünk. A plenárison lesz egy fontos kérdés, és ez konfrontációhoz vezethet, és nem tudom, hogy ez eh, a lehetőségeket mennyitja -e eh, a tegyelások irányába. lehet, hogy így a nyitási lehetőségek nem valósulnak meg, és ez nehézségekhez vezethet. Nem csak itt a parlamentben, hanem majd a csatlakozási tárgyalások során is. Eh, qualche osservazione, rimaniamo fissi alle... Néhány megjegyzés volt, akkor a hatost visszahonjuk, a többi megmarad. A jelentéstevő viszont megőrzi. A 250-esre irányuló törlési kérelmét, még akkor is, hogyha nem vonták vissza mindazokat a módosításokat, amelyek benne voltak a Bartelban. Omen Reutem. Elnök úr, most ha nem tudunk visszatérni az megelőző megalapodásra, amit a frakciók létrehoztak, akkor vissza kell vonnunk a 250-es módosítót. Nézzék. A frakciók és eh, képviselők tiszteletben kell tartsák egymást. Én tiszteletben tartom a megalapodást, meg ezeket a szabályokat, és ha azok a kollégáim, akik jó hiszemben tárgyaltak egy olyan mindenki által kényesnek és nehéznek tartott kérdést, amelyben a frakciók végül is megegyeztek. És mint Brock úr, akinek az integrációs kapacitásról szóló módosítóval kapcsolatban más a véleménye, ezt tiszteletben tartjuk. Ám amit mindig el kell kerüljük azt, hogy az, az hogy a kompromisszumos megállapodásokat hamis fényben tüntetjük fel. Tegnap kompromisszumra jutottunk, ez a 256-os és 7-es tárgyában történt, amelyeket Omen Reuten azt mondja, utolsó pillanatban tett be. Persze mindig fel, mm, kérheti, hogy változtassuk meg a véleményünket, de a megállapodást azért ne tüntessék fel hamis fényben. Mert ha jó hiszemben igyekszünk konszenzust kialakítani, erős akaratot, erős többséget kikovácsolni a parlamentben, hogy erős üzenetet küldjünk Törökországnak, akkor ez a taktika az utolsó pillanatban változtatva a dolgokon nem segíti a munkát. Brock úr. Elnök úr, az integrációs kapacitás az a parlament körébe tartozik, és hogyha a szocialisták azt szeretnék, hogy az integrációs képességet ne nevezzük meg a török csatlakozás kapcsán, akkor az nyilvános vitának a kérdése, amelyre én szívesen kész vagyok. Sajnálatos, hogy nem akarják ezt visszavonni, és amiatt utolsó pillanatban nehézségeink adódnak. Úgy szavazunk, ahogy szavazunk, és meglátjuk, mit történik a plenárison. És az integrációs kapacitásról mi dönteni szeretnénk, és a szocialisták pedig eltérnek a parlament eddigi konszenzusától. Még hozzá kíván szólni? Roman Rajtán úr, asszony. Én mindig is megtartom a szavamat, azonban tegnap már elmondtam a kollégáknak, hogy a 12-es és a 13-as módosítások nagyon fontosak számunkra. Kettő. Tegnap este nem voltam képes arra, hogy a 250-es módosítást visszavonjam. Ugyanis nem értett ezzel egyet az a személy, aki ezt beterjesztette. De Flasztó asszonya ma reggel sikerült megegyeznem abban, hogy visszavonja, akkor, ha a 12-es és a 13-as viszont megszavazásra kerül. De tegnap azt is elmondtam a szocialista kollégáinknak, hogy a néppárt a 250-es ellen fog szavazni. Tehát ha bárki azt mondja ebben a házban, hogy én nem tartom be a szavamat, az adott szav, szómat, hát ez nem igaz. Onorevole Bodisse, poi l'onorevole Howard, poi devo chiudere. Még ketten, aztán le kell zárnom. Eh, Madame Vlasto, qui l'auteur. Vlasto asszony, a 250-es módosítás beterjesztője, és aki egyébként nincs is itt ma reggel, Omen Ruiten asszonynal megegyezett valóban a 250-es visszavonásában. Howitt úr? Uh, uh, Abban a szellemben, hogy a jó kapcsolatokat ápoljuk, Omen Reuten asszonynak köszönöm a fontos tisztázó megjegyzését, miszerint ma reggel egy új ajánlatot tett, ami más, mint amit tegnap tett, de ezt nem tudjuk elfogadni, mert mi ragaszkodunk a megállapodásunkhoz hogyha nem vonják vissza 250-et, akkor a 6-os 7-esre szavazni fogunk. Meghallgattuk Brock urat, meg a többieket is, meglátjuk, mi lesz a plenárisan szavazás eredménye. Igyekszünk a konszenzus szellemében dolgozni, ám tényszerűen az, amit Omer azt, hogy most mondott, eloszlatta azt az aggályomat, szerint hamis fényben tálalták volna a megállapodásunkat. Kon. Rendben akkor ezek után következik az összes módosításnak a megszavazása, ugyanis a 250-est nem fogják visszavonni, hiszen a másik kettőt sem vonták vissza, úgyhogy szépen az összes módosítás sorban meg fogjuk szavazni. Kezdjük a 23-as módosítással, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 22 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 24 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 25 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 26 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 27 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 28 mellette, ellene, ellene tartózkodók elutasítva 29 mellette ellene tartózkodók elutasítva 30 mellette ellene tartózkodók elfogadva 31 mellette ellene tartózkodók elutasítva egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva 36-os mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 37 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 39 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 40 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 49-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 50 mellette, ellenem tartózkodók elfogadva 51 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva 54 nem. 57-es következik. 57-es Két részben szavazunk. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Szerintem elutasítottuk, de nem vagyok benne biztos. 57-es első része, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36-an mellette, 33-an ellene elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Azt hiszem ugyanez a többség, de azért ellenőrizzük rá akkor a második részt is. Tehát 57-es második része elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Eh, sempre qualcuno non vota. Chiuso. Megint van, aki alszik. Lezárom a szavazást. 35-en mellette, 32-en ellen, elfogadva. négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 66 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 67 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 68 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 69 mellette, 68. Megnyitom az elektronikus szavazást a 68-asról. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 34-en megszavazták, 35-en nem. Egy szavazaton múlott elutasítottuk. 69 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 71 mellette ellene tartózkodók elutasítva, de nem vagyok benne biztos. A 71-est, tehát elektronikus szavazásra bocsátom. Settantuno aperta la votazione. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. egy ellenébe elutasítva. 74-es. 74-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum elektronikus ellenőrzés a 74-esről. Megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. 30. Lezárom a szavazást, 40-en megszavazták, 30-an nem, elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 76 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 77 mellette, ellene. Úgy tűnik, elfogadtuk, de azért leellenőrizzük. 77-es, megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. 33-36 approvato. Elfogadva. 78 két részben. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hetes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kilences kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 85-ös mellette, ellene, tartózkodók, nem világos a helyzet. 85-ös, nézzük meg. Elektronikusan is. Scusami, c'è un problema perché C'è un errore nella nostra procedura di voto. Eh, non dobbiamo votare l'80. Itt van egy kis eljárásbeli probléma, a 85-ösről ugyanis mégsem kell szavaznunk, mert a 76-ost elfogadtuk. Sőt, a 78-ast. Tehát akkor a 86-os jönne, de azt visszavonták, 87. Úgy látom, hogy az egyik képviselő, Flotrasszony hozzá kíván szólni. Nos, hát igen, valóban arról van szó, hogyha a 70 8-ast elfogadják, akkor a 85-ösről nem kell szavazni, de szerintem a kettő külön-külön is meg kell szavazni, úgyhogy én azt javaslom, hogy a 85-ösről mégis szavazzunk. If, if 70... Ha a 78-as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 No, most kaptam új tájékoztatást. Szerintem nem kompatibilis, ez volt a véleményem, ám vannak olyan hírek Törökországban, melyek oda vezethetnek, hogy Haradin gyilkosainak felbújtói ellen nyomozás indul, ha ez így van, akkor, akkor szavazzunk, és azt kérem, hogy szavazzunk mellette e pontnak. Jó, hát akkor most ezzel az utolsó információval, ennek birtokában talán kevésbé problematikus, hogy a kompatibilitást megállapítsuk. Tehát akkor szavazzunk a 85-ösről mellette. Köszönöm. Homen Rajten asszony ellene. Úgy tűnik, elfogadtuk. 86 visszavonva. 87 következik, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 88 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 89 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 10-es kompromisszum mellette Tessék, úr. Csak a tízes kompromisszum tárgyában a titkárságnak megvan. Itt egy félrenyomtatott szöveg van. A kompromisszumos találkozón a hármas sorban az ezen a területen szót hozzatesszük. Tehát sajnáljuk, hogy ezen a területen nem történt reform 2010-ben. Ezen a területen, tehát az új rész, ami nem került be véletlenül a szövegbe. Bebény. Jó, ez így rendben van. Ez egy pontosítás volt, nem hiszem, hogy bárki ellenezné, hogy ezt ilyen formában elfogadjuk. Tízes kompromisszumot mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 93-as mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 94-est visszavonták, 96 mellette Nem. 50, 95-ös. Mert ugye nem fogadtuk el a 94-es, tehát a 95-ösről mégis szavazunk. Szavaznunk kell róla. 95 volt. Jó, jó. Rendben, akkor 95 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 96 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 97 mellette, ellene. Nem világos a helyzet, nem világos a helyzet. 97-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk nagy többséggel. 98 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 99 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 100-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 106-ost visszavonták, 107-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 114 mellette. Egy pillanat csendet kérek.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 Egy pillanat. A jelentéstevő hozzá kíván szólni. Igen, igen elnök úr. Az eredeti szavazási listán egy hiba volt. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az 119-esről szavazzunk. Okafogyottá vált, mondják. Rendben, mondja Omer Hajtan asszony. Jó, akkor a 122-es következik mellette ellene tartózkodók elutasítva. Akkor 14-es kompromisszum mellette a 122-es 14-esről szavazunk, mondja az elnök. Mellette. Akkor most mégis visszatérünk a 122-esre, mert valaki kérte ezt. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 30 hárman ellene elfogadva. 14-es kompromisszum mellette. Ellene Tartózkodó elfogadva. 130 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Elektronikus szavazás a 130-asról. 130. 130 votazione elettronica. Megnyitom a szavazást 130-as elektronikus szavazással. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Trentasette, mellette, 37-en ellene elutasítva. 131 következik mert a 130-ast elutasítottuk, tehát 131 mellette, ellene tartózkodók, nem világos a helyzet. Megintom a szavazást elektronikusan a 131-esről. Úgy tűnik, hogy hat kolléga is elfelejtett szavazni. 131-es. Jó, nem szavaznak, nem szavaznak. Lezárom a szavazást. 18-an mellette, 48-an ellene elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 137-es mellette. Ellene tartózkodók elutasítva, 138 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva elutasítva, 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 145, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 146 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 147 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 148 okafogyott, 150 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 151 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 152 mellette, ellene, nem világos a helyzet. Úgy látom, fárad, fáradtság jelei tapasztalhatók a terembe. 152-es, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást a 152-esről. 36-an mellette, 32-en ellene, igenis elfogadtuk. 153-as mellette. Ellene, tartózkodók elfogadva. 154-est visszavonták, 155 mellette. Ellene, tartózkodók, nem világos itt sem a helyzet. Úgy tűnik, hogy igen, de azért nem vagyok biztos benne. Tehát 155-ös elektronikus szavazással. Eh? Mhm. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást 37-31 ellenében elfogadva. 157-esről nem szavazunk. 158 mellette ellene tartózkodók elutasítva 159 mellette ellene, tartózkodók elutasítva 160 mellette ellene, tartózkodók elutasítva 161 mellette ellene, tartózkodók hát elutasítva, de nem vagyok biztos benne, hogy megnyitom a szavazást. Tehát elektronikus ellenőrzés 161-es módosításról. Chiudiamo la votazione. Lezárom a szavazást. 29-en megszavazták, 40-en elutasítva. 162 mellette, ellenem, tartózkodók elutasítva. 18-as kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodók elfogadva. 164 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 166 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 169 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 170 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 171 mellette, 170. Visszamegyünk a 170-esre, elektronikusan is leellenőrizzük. 170, aperta la votazione. Lezárom a szavazást. Ma si sta mettendo via la cosa. <laughs> Ma si è, si è ritirato la Si è andata via. Chiudiamo la votazione. Lezárom a szavazást, 37-en megszavazták, 32-en nem, elfogadva. 171 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. 172 mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 173 mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 174 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 175-öst visszavonták, 176 mellett elektronikusan. Leellenőrizzük, visszamegyünk a 174-esre. Úgy látszik, Howitt úrral telepatikus kapcsolatban vagyunk. Tudom, hogy ő az, aki az ellenőrzést szeretné, még mielőtt kimondta volna. Tehát, úgy tűnik, hogy a szocialisták hirtelen egyel többen lettek, úgyhogy akkor valaki, kérem, hogy ne szavazzon. Azért az elektronika ördöge előtt semmi sem maradhat rejtve. Lezárom a szavazást. 25-en megszavazták, 39-en elutasították, PISZ elutasítva. 175 visszavonva, 176 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 181 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 183 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 184 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 191 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 192 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 193 mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 194 mellette ellene, tartózkodók. Hát, nekem inkább igennek tűnik, mint nemnek, de ellenőrizzük le elektronikusan a 194-est. because they're compatible with the We have to vote them. Dobbiamo votare 189 e 190. Mm. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 20, 38-an, 26 ellenében elfogadva. Azt mondják nekem, hogy a 189-es és a 190-esről mégis szavazni kell, mert ezek kompatibilisek egy korábbival, tehát 189 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 190 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 194 mellette, illetve, bocsánat, javítja magát az elnök, ezen már túl vagyunk, 197-es mellette, ellene tartózkodok. nem világos a helyzet, 197-es elektronikus szavazással. 197. 197. 197 elektronikusan. Lezárom a szavazást. 51 igen, 14 nem, elfogadva. 198 mellette ellene, mellene, mellette, 198 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 199 mellette. 198-as le akarják ellenőrizni? Rendben, hát legyen, megnyitom a szavazást. 198. Chiusa la votazione elettronica. Lezárom a szavazást. Chiusa la votazione elettronica. Ah, <laughs> sì, 29 38 è approvato. 38-29 ellenében elfogadva. 199-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 20-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 214 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 215-öt visszavonták, 207-est is. Most a 200-asról fogunk szavazni. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 205 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 207-est visszavonták, ezt már mondtam korábban. 203-as következik mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 211 mellette. Ellen... 203-as? Elektronikus ellenőrzés? Rendben. Köszönöm. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 14-en igennel, 52-en nemmel szavaztak, elutasítva. 2-11 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 216 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 218 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 219. Illetve, bocsánat, a 218-ast elutasítottuk, tehát a 217-esről mégis szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 220 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 219 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 221 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 222 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 222-es sorol elektronikus szavazás következik. Lezárom a szavazást. 6 26-ból 21-en mellette, 45-en ellene elutasítva. 225 mellette ellene tartózkodók, 224 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 226 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 230 mellette ellene tartózkodók elutasítva, de ezt ellenőrizzük elektronikusan a 230-ast. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 30-31 ellenében elutasítva. 231 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 232 mellette, ellenem, tartózkodók elutasítva. 233 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 234 234 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 235 mellette ellene tartózkodók elutasítva 236 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 237-es oka folyott 238 mellette ellene tartózkodók elutasítva 239 mellette ellene tartózkodók elutasítva 240 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 241 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 242 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 243 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 244 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 245 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 246 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 247 visszavonva, 248 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 249 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, és itt van a mítikus 250-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Most akkor mégis visszavonja? Hozzá kíván szólni? Omen Reuten asszony. Elnök úr, a 250-es módosítást már bejelentettem ezt illetően, hogy ezt szeretnénk visszavonni akkor, amikor a szociális frakció elgondolkodna a módosítókon, amelyek az integrációs kapacitáshoz kötődnek. Szeretném visszavonni ezt, és szeretném visszavonni ezt, mert a szociálisnak el kell gondolkodniuk azon, hogyan, hogyan szavaztak a 12-es, 13-asra, 230-as. Onorevole Howitt. Howitt úr. Owen Reuten asszony a jegyzőkönyv kedvéért most akkor az elnöknek be kellene jelentenie, hogy most akkor visszavonták, vagy nem vonták vissza ezt a módosítót. Az elnöknek kell ezt kimondania. Omen Reuten asszony lássuk már be, hogy ez egy új megállapodás. A múlt alkalommal nem tudtam még visszavonni ezt, mert nem volt meg erre az engedélyem. De egy jó szándékom hieleként visszavontam ezt, miután Leszko asszonya beszéltem, vissza akarom ezt vonni, legyünk őszinték, de szeretném, hogyha megtartanánk a megállapodásunkat, de mi azt jelenti, hogy megkérem önöket arra, hogy vonják vissza, vagy legalábbis szavazzanak a 12-13-as vagy 213-as módosítók ellen. la sua posizione, però... Értjük az álláspontját, de engem az érdekel, és azt hiszem, hogy mindannyiunkat az érdekli ebben az esetben, hogy a jelentéstevő vissza kívánja-e vonni, vagy sem a 250-est. Hogy ezt mindenképpen megteszi, vagy csak akkor, amennyiben a szocialisták a 12-est és a 13-ast visszavonják. Ez fontos lenni, lenne tudni. Tehát mindenképpen visszavonja a 250-est? És kéri a 12-es és 13-asnak a visszavonását? Ez feltétele vagy nem feltétele a 250-es visszavonásának? Ez feltételek nélküli, de remélem, hogy a többi párt is követi ezt. Nem a votári. Jó, akkor nem szavazunk róla. 251-es mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 252 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 253 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 254 mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 255 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 256 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 257-est visszavonták, 258 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 259 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 260, nem szavazunk róla. 261 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 262 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 263 két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Akkor a 263-as második részét leellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. 32-en megszavazták, 36-an elutasították, elutasítva. 264 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 266 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 268 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 269 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 271 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 272 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 270 3-asról nem, 4-esről nem, 5-ösről nem, 276-osról szavazunk mellette ellene tartózkodók, azt hiszem elfogadtuk, de nem vagyok benne biztos, úgyhogy leellenőrizzük elektronikusan a 276-ost. Megnyitom a szavazást. E non si sono chiare. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 31-37 ellenében elutasítva, 277 mellette, ellene tartózkodók, mint az előbb, elutasítva. 278 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 279 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 280 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 282 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 281 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 284 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 285 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 290 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 281 mellette ellene tartózkodók elutasítva szerintem, de nem vagyok benne biztos, úgyhogy leellenőrizzük. 291-est elektronikus szavazással. Cinque colleghi non vot. Öt kolléga nem szavazott, de lezárom a szavazást. 21-41 ellenében elutasítva. 292 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 293 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 294 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 295 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 296 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 297 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 298 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 200 nem, 300 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 301 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 302 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 303 mellette, 303 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 304 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 305. Nem, 304-esről elektronikus szavazásra irányuló kérelem van, úgyhogy megnyitom a szavazást. 304-esről. Chiusa la votazione elettronica. 51 a 17. 17, 51 ellenében elutasítva. 305 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 306 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 307 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 308 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 309 mellette, 308-as elektronikus ellenőrzéssel, tehát 308-as, megnyitom az elektronikus szavazást. Még 90 kell, hogy szavazzanak. 5 -en. Az igaz, hogy a kávét elfelejtették, lehet, hogy ez van ilyen hatása, és lehet, hogy egyesek alszanak. 50-16 respinto. 3, 309 voti favor. 309. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 310. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 311-es és 12-es azonosak mellette ellene tartózkodók elutasítva. 313 mellette ellene Megint nem világos a helyzet, megnyitom az elektronikus szavazást a 313-asról. Eh, era uno, era uno dei, degli, degli emendamenti controversi, insomma, quelli dell'accordo... Che non c'è. Sì, raccordo eh, eh, proposto. Sempre due colleghi non votano. Még ketten továbbra is alszanak, lezárom a szavazást. 25-37 ellenében elutasítva. 314 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 315 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 7-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 6-os mellette, nem, visszavonták. Á, nagyszerű. Visszavonták 6-osról, nem szavazunk 8-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 9 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 10 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 11 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 12 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 13 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 14. Erről szavaznunk kell, mellette ellene. Nem világos a helyzet. 14-es elektronikus szavazással. Ah, sei colleghi che non votano. Továbbra is hat kolléga nem szavaz. Most pedig lezárom a szavazást. 1947 ellenében elutasítva 15 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 16 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 17 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 18 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 19 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 20-21 visszavonva, 1-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 2 mellette, ellene, tartózkodók azt hiszem elfogadtuk. Ezzel a hármas okafogyottá vált. Négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, és végső szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. szeretném ezt még egyszer hallani, de a kritikai pontokkal kapcsolatban ismételten ott tartunk, amit kompromisszumként, is már elértünk, ezért rendkívül hálás vagyok, és remélem, hogy most már a szocialista frakció is megtanulta azt, hogy tartani kell magunkat a kompromisszumokhoz. Mindig nagy öröm volt ilyen értelemben Szoboda úrral eh, együttműködni. működni. Köszönöm szépen, amiért a finálét elle elnökölte, és gratulálok is önnek, ugyanis most zárjuk le a szavazást, és csak öt ellenszavazattal és három tartózkodással 51 szavazattal elfogadtuk nagy többséggel az önjelentését. Obiolszúr. Señor Presidente. Dikám. Tisztelt elnök úr! Sok évvel ezelőtt megtanultam azt, hogy a kompromisszumokat be kell tartani, és sok éve tudom már azt, hogy az igazságot kell mondani a kompromisszumokról. A kompromisszum, amelyet megkötöttünk, azzal egyetértünk, ezt szerettem volna jegyzőkönyvben mondani, és senkitől sem fogadom el, és ezt mondom minden tisztelettel Omen Reutn asszonynak, hogy kioktasson bennünket arról, hogy kell a kompromisszumokat betartani. Kolléga, uh... Jó, akkor most átadnám Bodis úrnak a felnöklést. Euh, nous poursuivons la séance. Point sur euh, la résolution concernant Következő napirendi pontunk volt Jugoszláv köztársaság Macedónia témájában. Ugye ebben az országban eléggé aggasztó volt a helyzet az utóbbi időkben, és a legtöbb ellenzéki párt gyakorlatilag bolykottálta a parlamenti munkát. Meg is adom a szót a jelentéstevőnek, Táler úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta a szót. Kedves képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy e rendkívül érdekes szavazást után egy tagjelölt ország, Törökország ügyében, meg Horvátország ügyében is ejtettünk szót. Most a következő tagjelölt állam, a volt Jugoszláv köztársaság Macedónia ügyében szót ejtsünk. Még Izlandról is kell majd persze eszmét cserélnünk. Ha a politikai szimbolikát követjük, akkor jó előjel az a két tagjelölt állam részéről számára, hogy egyszerre léphetnek majd be az Európai Unióban. A volt baráti viszont ápolunk a volt Jugoszláv köztársasággal, Macedóniával. Egy év telt el a, a parlament közi legutóbbi állásfoglalásunk óta. Szeretnék néhány olyan pontról külön szólni, mely az idei állásfoglalásban újdonság lehet. Először is szeretném leszögezni, hogy az állásfoglási indítvány megállapítja, hogy megkezdheti a csatlakozási tárgyalásait a macedóniai volt jugoszláv köztársaság, nevezzük Firomnak, a rövidség kedvéért. Tehát Firom, a Firom továbbra is teljesíteni kívánja azokat a kritériumokat és feltételeket, melyek a csatlakozási tárgyalások megnyitásához szükségesek. Ezt a, valószínűleg a bizottság országjelentése is megerősíti majd, és ezt követően meg lehet kezdeni ezeket a tárgyalásokat. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a tanács nem kezdte még ezeket a tárgyalásokat meg, nem jelöltek ki ezek kezdőpontját sem. Javasoljuk a tanácsnak, hogy hozzon erre vonatkozó döntést mi hamarabb. Ahogy az elnök úr is elmondotta, az állásfoglás kifejezi aggájait három problematikus terület miatt a Firomban. Egyrészt a politikai párbeszéd hiánya, amely érzékelhető ebben az országban, amely a parlamenti munka bolykottjához vezetett, az ellenzéki pártok jelentős részének rész, ö, oldaláról. A másik problematikus terület a bíróságok, illetve azok függetlenségének hiánya, magyarán függősége a végrehajtó hatalomtól. A harmadik problematikus terület pedig a, a, a sajtó szabadsága, meg megint pontosabban a szabadság hiánya, különösen a kritikus hangvételű médiumok szabadságának hiánya a külön meg az Európai Unió szkopjai külön megbizottjának hosszú évek óta kifejtett kiváló munkáját dicsérjük, ugyan Furi ö, nagykövet úrnak köszönhető az, hogy részben, hogy Macedónia tárgyalásai felé előmozdulás történt. Ugyanakkor személyesen személyi támadásoknak tették ki. Ezek a támadások nem elfogadhatóak a sajtó részéről. Ez is rámutat arra, hogy a médiumok tekintetében vannak gondok. Ezek eszkalálódtak is az A1-es műsor ügyében, illetve ez egy kormányt bíráló médium volt, ám pozitív felemény az elmúlt héten történt, hogy a műsor anyagok blokkolását feloldották, tehát ismét nézhető az, az A1-es adása. Ugyanakkor a belügyminisztérium a kormányzati website weboldalán nyilatkozott arról, hogy a, a nem kiegyensúlyozott sajtótájékoztatás feletti panaszaikat a polgárok ott nyilvánossá tehetik. Hát ez eléggé sajátságos indítvány a belügyminisztérium részéről. És ezt kell szögezzük, hogy nem a belügyminisztérium a megfelelő orgánum arra nézvést, hogy a sajtó kiegyensúlyozott tájékoztatását így módon ellenőrizze. Mindezen kritikus pontok megemlítése mellett és megfelelő hangsúlyozása mellett azért azt is látnunk kell, hogy pozitív fejlemények és előrelépések is tapasztalhatóak ebben az államban, ahogy ezt az állásfoglalás indítvány is megállapítja. Felsoroltam egyrészt a pozitív dicsérendő elemeket, 11 ilyen pont sorolható fel. Tehát kétjegyű szám ez. A nagy szám, a 11 szám pont magas számnak tekinthető. Ilyen, ezek azok a területek, ahol előrelépések értékelhetőek. Ezekre is megfelelő figyelemmel kell lennünk, meg persze azokra a területekre is, az Európai Unió rá kell mutasson arra, hogy javítani kell a teljesítést, javítani kell a feltételeket. Egyfajta kézikönyvként szolgálhatnak ezek a tanácsok, a kormányzat számára, hogy a kormányzat megfelelően tudjon koncentrálni a, a kényes területekre. A korrupció elleni harc is egy ilyen terület. Üdvözöljük ugyanaz itt történt előrehaladást, ám rá kell mutatnunk továbbra is, hogy hatékonyabbak kell legyenek az intézkedések, és a korrupciónél harcra vonatkozó törvények végrehajtása pártsemleges kell legyen. Az nem kell jó benyomást, hogyha egyeseket intenzívebben vizsgálnak, mint másokat a párt színeknek megfelelően. Aztán az Ohridi keret megállapodás betartásának pontjait is figyelemmel kell kísérjük. Az államon belüli kapcsolatok javultak, és az, ugyan, és az Ohridi megállapodás továbbra is alapvető fontosságú e tekintetben. Skopje és Brüsszel kell megállapodjon a felől, hogyan lehet tovább mélyíteni ezeket a kapcsolatokat, illetve az államon belüli etnikai, etnikum közötti kapcsolatokat tovább mélyíteni és javítani. Aztán a térségbeli problémákra is utalnunk kell, illetve dicsérnünk kell Macedónia stabilizációs szerepét a szélesebb térségben az EU és a NATO civil és katonai misszióit is támogatja az ország. Ugyanakkor a kormány figyelmét fel kell hívjuk arra, hogy a kül- és biztonságpolitika célkitűzéseit követni kell Zimbabwe vonatkozásában is. Aztán Látnunk kell, hogy a Nyugat-Balkán államaiban a politikai uh, szereplők közötti viszonyrendszer sok esetben nagyon feszült. Sok esetben teljes mértékben hiányzik a párbeszéd, nyílt ellenségeskedés érzékelhető egyes államokban a politikai szereplők között. Mi európai parlamenti képviselők kell, hogy erőfeszítéseket tegyünk arra, hogy ne párt hovatartozás alapján egyoldalon támogassunk egyes politikai szereplőket. Tehát legyen ez Bosznia-Hercegovina vagy Macedónia az érintett ország, hangsúlyoznunk kell, hogy nem fekete-fehéren kell látnunk a helyzetet, és pársemleges módon kell vizsgálnunk az egyes politikai szereplők, pártok tevékenységét. Nem szabad tehát a párthovatartozás a döntő legyen a, a véleményalkotásunkban. Nagyon összetett, komplex társadalmak ezek, és ezek politikai leképezése is nagyon összetett. Örülök a, a, az eszmecserének, remélem, hogy nem túl sok módosítőnyitványt kapok, nyilvánvalóan komolyan veszem őket, és mérlegelem majd őket. Javítható a a szöveg. Várom tehát hozzájárulásokat és hozzászólásaikat ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Merci. Uh... Köszönöm szépen. Most pedig uh, figyelembe véve azt, hogy uh, kevés az idő, szeretném csökkenteni a felszólalás időket. Az elnyék jelentéstevők három percet kapnak, a többiek pedig másfél percet. Nikolaj asszony következik három percre az ALDE álnyék jelentéstevőjeként. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Táler úr jelentése nagyon kiegyensúlyozott. Nagyon dicséretes az objektivitás is, amelyet elért. És ahogy a jelentés készítő is elmondta már, három pont marad, amelyre ki kell térni. Először is a tárgyalások megkezdéséről szeretnék szólni. El kell mondani azt, hogy Macedónia nagy előrelépést tett, még akkor is, hogyha vannak problémák. Úgy vélem, hogy az Ohridi megállapodás évfordulóját is üdvözölni kell. Ugyanakkor remélem, hogy nem fog majd az albániai feszültség kihatni Macedóniára. Az erőlépéseket üdvözölni kell az igazságszolgáltatás területén is, azonban arra kell törekedni, hogy Skopje további előrelépést tegyen annak irányába, hogy az igazságszolgáltatás valóban függetlenné váljon, főként a rendőrség eh, váljon függetlenné. A politikai osztályt Európa pajzálni kell, és párbeszédre van szükség a különböző politikai erők között. Ez rendkívül fontos a csatlakozás előtt. A Szerbiával fenntartott kapcsolatok javítását is szeretném üdvözölni. Megszüntették a útlevélkényszert, és van még két energiaügyi dosszié is, amely megfelel az európai jogszabályoknak. Benyújtottam néhány módosítót, de összességében elmondhatom, hogy minden frakció konstruktív hozzájárulása jó volt. Brock. Másodpercben Brock úr, köszönöm szépen. El kell majd szaladnom sajnos, úgyhogy kérem megértésüket, hogy szólok fel, és aztán majd elmegyek. Köszönöm Táler úrnak a jelentését. Tény, hogy meg kell próbáljuk, hogy a lehető legszélesebb konszenzust hozzuk létre ebben a témában, és így módon a reform folyamatot Macedóniában tovább segítsük előre. Ez különösen igaz azon klasszikus területre, mely minden országban fontos téma, ez a korrupció, a bíróság és a közigazgatás, amely a reformot leginkább megkívánja. A médiumok kapcsán egy konkrét vizsgálatot kérnék, mert az a benyomásom, hogy egy, hogy a, az újságok és a sajtótermékek többsége kormánykritikus, bár valóban adóvizsgálatot indítottak egy, egy ö, médium ellen, de a média térképet ezért jobban megvizsgálhatnánk ebben, tehát itt kell segíthet bennünket, hogy jobb, pontosabb véleményt alkossunk erről a kérdésről. Aztán van még egy dolog, ami számomra fontos helyén való, hogy a politikai párbeszédet támogassuk, elősegítsük. Az a ketté szakadás, amely az országban ér ezeket, hogy a politikusok a két táborban nem beszélnek egymással, nem segíti a, a reformfolyamatot. Van azonban egy világos pont, amelyre foglalkoznunk kell, a reform folyamatában a kritikai vélemény a bíróságok ügyében, a sajtó ügyében megfogalmazható ugyan, ám az nem elfogadható az, ha valaki kivonul egy parlamentből. Ez nem ugyanaz a szint, mint ha, ha, ha az, az ellenzék parlamenti működése demokratikus kötelessége. De nincs arra ok, bármilyen bármilyen nagy sérelem érjen is egy pártot, hogy kivonuljon a, a, pár, a parlamentből, és, és az utcán folytassa a politikát, csak mert nem, nem bírt többséggel a parlamentben. Tudunk a szomszédságországban országban ilyen példákat még mondani. Elfogadhatatlan az, a parlamentben el kell mondani az ellenvéleményeket, és aztán meg kell nyerni a választásokat, a következő választásokat. Így működik Európa, ez a demokrácia útja. Szerintem az eh, eh, nyomást kell gyakoroljunk arra nézvést, hogy ilyen módszereket ne használjanak. Ezt világosan meg kell mondani az otthoni ellenzéknek, és hogy ez nem elfogadható. Madame Ibrisadzsik. Raportőr. asszony következik három percre. He was not. But I am not shadow. Én nem vagyok árnyék jelentéstevő. Kukan. Sorry. Then Mr. Kukan. So you want to speak, on Mr. Kukan úr szeretne hozzászólni? Én is szeretnék hozzászólni, de csak később, hiszen kollégám az árnyék jelentéstevő. Kán úr következik. Köszönöm szépen, árnyék jelentéstevő vagyok, hölgyeim és uraim. Először is szeretnék köszönetet mondani Zorán Tálernek ezért a nagyon komoly dokumentumért, amely egy jó alapját képezheti a további vitáknak. A további vitákra szükség is van. Támogatom azt, amit mondott arról, hogy a csatlakozási tárgyalásokat Macedóniával lehetőleg hamarabb meg kell kezdeni. A korábbi 2010-es jelentésünkben Macedóniáról ebben a jelentésben elismertük az előrelépést, és reméltük, hogy előre fog lépni a, az ország, azonban a fejlődések sajnálatosan nem voltak annyira pozitívak, mint amennyire reméltük voltak politikai feszültségek is az országban, az ellenzék bolykotálja a parlamenti munkát, és ez nem módja annak, hogy meg lehessen oldani ezt a feszültséget. A politikai problémákat politikai párbeszéden keresztül kell megoldani a megfelelő intézmények által. Mert különben ezek elmélyülhetnek, és további problémákat okozhatnak. Sok figyelmet szenteltünk a médiaszabadságnak is. Egyetértek azzal, hogy ezt a kérdést is fel kell tárnunk a jelentésben, főként annak tényében, ami történt az a vel és más újságokkal. Ami az integrációs folyamatot illeti, az, hogyha Macedóniát még várakoztatjuk a tárgyalások megkezdésével még egy évig, akkor az nem fogja javítani a az ország helyzetét. Attól tartok, hogy pont ellenkezőleg ez a politikai problémák mellett még etnikai ellentéteket is magával fog vonni. Macedóniának nagyon fontos dologra kell koncentrálni, ez pedig az Európai Uniós csatlakozás. Remélhetőleg a csatlakozások megkezdésének ugye hamarosan meg fog oldódni, ahogy ezt meg kellett volna oldódnia sokkal hamarabb is, hiszen a további késlekedés negatívan hathat ki nem csak Macedóniára, hanem a régió többi országára is. Úgy vélem végezetül, hogy nekünk politikusoknak sokkal e, nagyobb jövőbeli képekkel kellene rendelkeznünk a régióval kapcsolatban, erősíteni kéne a pozitív fejleményeket, nem pedig visszatartani őket. Elnök, köszönöm szépen, Cornelis Szenasszony következik. Köszönöm. Igen, mindenek előtt köszönöm Zorán a jelentésed. Nagyon sok fontos témát ölel fel. Örülök annak is, hogy a fő téma a jelentés végén van, mert hát vannak nagyon, más nagyon rendkívül fontos elemek is. A politikai helyzet van, ugye figyelmünk homlok terében nem nagyon jó jel, hogy Macedónia összevetve a múlt évi jelentéssel több hazai problémával küzdik, mint külföldi eredetűvel. A parlament bolykotja úgy tűnik, hogy a régióban terjedőben van, ez nagyon káros fejlemény. Szerintem rendkívül fontos, hogy mi parlamentként pártatlanok maradjunk. Persze a politikai családunk tagjai nyomást gyakorolnak ránk, hogy támogassuk egyik vagy a másik oldalt. Még mi zöldek is érzékelünk ilyen nyomást, ami testvérpártunk részéről, bármilyen kicsiny is az Macedóniában. De pártatlanok kell maradjunk. A bolykottálása a parlamentnek nem lehet válasz. De a, a politikai erő játszma a kormány részéről sem elfogadható. Úgyhogy reméljük minden párt egyetért majd ezzel a véleménnyel. Láttam olyan sajtónyilatkozatokat, amelyek viszont nem erről szóltak, mintha nem erről szóltak volna. Aztán nem a parlamenti házszabály kérdése, ez, hanem inkább a politikai kultúra kérdése, amely nem csak itt látható, hanem a civil szervezetekkel szembeni elbánásból is látható, meg a politikusok üzengetése a médiumon keresztül, a kisebbségekkel való bánás, illetve az EU delegációval való bánásmód is mutatja e politikai kultúra állapotát. A decentralizációs folyamat ö, kap a jelentésben, ám ahogy az macedón önkormányzatoktól tájékozottam, a legnagyobb gond az, hogy a feladatokat megkapják, de a forrásokat nem az önkormányzatok ezt is említeni kellene szerintem. A környezetvédelmi politikában Grevski miniszterelnökkel decemberben tárgyaltam. Úgy tűnt, nem igazán érti a miniszterelnök úr, hogy miben is áll a, a környezetvédelmi politika. Azt mondta, hogy évente egyszer fákat ültetnek, ebben fejeződnek ki a macedon környezetvédelmi politika lényege talán egy kicsit ezt is erősebben kéne megjeleníteni a jelentésünkben ezt a problémát. Aztán nagyon aggaszt, és kétségbe ejt egy kicsit, hogy pontosan ugyanazt mondjuk, mint tavaly, ugyanazokat ajánljuk, és semmi előlépés nem történt azóta. Talán el kéne gondolkoznunk afelől, hogy egy, a oldalú problémákra a megoldási mechanizmus kéne felállítani, nem csak ez esetben, hanem általában a tagállamok és a bővítés folyamatában levő országok között, csatlakozásban levő országok között. Tehát a bizottság és a tanács elgondolkozhatna egy ilyen általában alkalmazható probléma megoldó mechanizmus felállításáról. Merci, monsieur Tenek. Köszönöm, Tenek úr. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálok Zoran Thaler jelentéséhez. Első megjegyzésem az, hogy elfelejtették, hogy Montenegró is csatlakozásra váró ország. Macedóniát meg Törökországot említette az elnök úr, Montenegró is sorban áll, ha nem vették volna észre, azért ezt mondanám. A jelentés nagyon átfogó, gratulálok ezért, ám nézetem és a frakcióm nézete szerint talán túl negatív hangot üt meg egy kicsi ország esetében, amely egy nagy szomszéd bolykotját szenvedi meg, meg etnikai feszültségektől is szenved, ahogy az okridi megállapodás kapcsán ez elhangzott, melyet remélem, remélem hogy fenntartható marad, de, de recsek ropog, mármint a megállapodás. Aztán a médiumok szabadságának ügyét már említették, erre én is elmutattam volna, az FDI problémája, igyekszik az ország több külföldi tőkét, az országban mozdani befektetőket. Aztán említette az EU delegáció vezetőjét ért bírálatokat. Én úgy érzem, több politikussal tárgyalván Macedóniában, hogy egy kicsit túl uh, részrehajló volt a sajtóban nyilatkozott, ma minden parlamentben levő vitához hozzászólt, mint egy, mint egy alkirály úgy viselkedett. Szerintem egy diplomata részéről nem megfelelő magatartás ez, hogy belavatkozik belső politikai ügyekben. Ezt a helyi politikusokra kell hagyni, semmiképp sem az EU képviselő diplomatája kell, hogy ezt a feladatot ellássa. Úgyhogy azt gyanítom, van a vádakban azért némi igazság is, bár a sajnálom, hogy személyesen sértegették a delegáció vezető. De úgy érzem, hogy a diplomaták ki kell maradjanak a belső politikai vitákból, ha csak az nem abszolút szükséges, hogy hallassák a hangjukat. Aztán jelentése szól a, a roma kisebbséggel kapcsolatosan kifejtett munkáról. Nem fogadom el a, a, az aborci, abortusz elleni kampány ügyében mondandóját. Én is ellene vagyok az abortusznak, lelkiismereti kérdéshez, mindenkinek meg lehet a maga nézete, önnek is, nekem is. Belső ügye ez Macedóniának, és akik az abortussal foglalkoznak, azok az országon belül kell eldöntsék ezt az EU csatlakozásnak, nem feltétele ez. Például Írország tiltja az abortuszt, ezt tiszteletben kell tartsuk. Azt, hogy Macedónia hogy dönt ebben a kérdésben, az ő ügyük, a parlament ügye. Ha egy kampány meg, miért nem említi meg az ellenkampányt is? vagy a, vagy a dohányzás elleni kampányt, vagy a, a családon belül erőszak elleni kampányt. Az, hogy kiemeli egyoldalúan a abortusz elleni kampányt, az nem, szerintem nem megfelelő, szerintem ezt törölni kéne a jelentésből. Merci. Köszönöm szépen. Koppászon következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Zorán Teller kollégámnak szeretnék köszönetet mondani azért, amit ilyen jól foglalkozott szomszédos országunk ügyével. Különböző problémákat említett meg, ahol sikerült már előrelépni. Vannak olyan ügyek is, ahol még nem igazán sikerült ilyen előrelépést elérni, például a médiaszabadságot továbbra is megsértik, a, a az ellenzék bolykotja, ez sem felel meg az Európai Unió alapelveinek. Az igazságszolgáltatás reformja sem halad megfelelő ütemben. Az igazságszolgáltatás függetlensége sem biztosított. Ezen ügyekben a kormány megpróbál előrelépni, a Skopje projekttel, a Skopje 2014 projekttel próbálnak előrelépni, mégis a görög kormány tett erőfeszítéseket, de a név kérdését nem lehetett még megoldani. Nem lehet minden gondért Görögországot hibáztatni. Nem lenne ez a probléma, hogyha nem lenne a névvel kapcsolatos kérdés, akkor is megvennének ezek a problémák. Nincsen igazi reakció a másik oldalról. Guevski úrnak meg kell mutatnia a kormányával együtt, hogy a kopenhágai kritériumokat be akarják tartani, és az ohridi megállapodást betartják. Köszönöm Kacsin úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is Zarán Tálernek szeretném megköszönni ezt a pozitív szellemiségben íródott jelentés, amely hozzájárulhat a folyamat előviteléhez. Nehéz pozitív dolgokat megállapítani erről a fiatal államról, amelynek politikai érettsége is fiatalsághoz mérhető. Ám a politikai elitnek kell feltenni a kérdést ebben az országban, hogy mi itt a gond, mi nincs rendben. Hogy lehet az, hogy hatodik éve sem lehet kitűzni a csatlakozási tárgyalásoknak megkezdését. Szerintem a békét kéne erősíteni ebben országban, és nem az árkokat ásni. Az egyik árok például a Nagy Sándor neve, a, amely elválasztja ezt az országot a legfontosabb szomszédjától és a, a jövőbe vezető úttól. Ez egy sok nemzetiségű, sok vallású közösség, és csak ilyenként tudja az államon belül a párbeszéd útján a szomszédaival is, meg a saját kisebbségeivel is ápolva a kapcsolatokat tud előrelépni. A politikai, az ország politikai vezetését fel kell hívni arra, hogy segítsen bennünket a bővítési folyamatban, ezen az úton. Pozitív, ha pozitív hírek nem érkeznek ebből az országból, akkor mi sem tudunk pozitív híreket odaüzenni, és ha meggyőzzük akarunk lenni, és a csatlakozás barátai vagyunk, akkor is pozitív jeleket kell valamiképpen ö, kiolvasnunk az országból érkező hírekből. A, a delegáció vezetőt ért támadások ö, is nehezen érthetők. Lehet, hogy valaki hibákat követel munkája során, és lehet, hogy de, de én úgy érzékelem, hogy a, a kijelentései jó indulatúak voltak, mármint a delegezvető kijelentései. Szerintem inkább a, a macedón politikai elit kéne, hogy tükörben nézzen alaposan és elgondolkodésem. Csak itt tudjuk segíteni ezt az országot a csatlakozásban. Kovacsev úr. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt köszönöm Táler úr munkáját, mert kifejtett ebben a jelentésben Jól tudjuk, a Nyugat-Balkán minden kérdése több dimenzió, több betületet érint, és politikailag nagyon kényes. A macedón, macedón integrációt támogatnunk kell, ám az, az emberi jog sértések, a médium szabadság ügyének nem szabad szemet hunynunk, és látnunk kell a befagyott azt, hogy a az A1-es televízió a legnépszerűbb ellenzéki adásait felfüggesztették. Ezt szeretném lehet szab, szemet hunynunk. Aztán diszkrimináció folyik a kisebbségek ellen, például a bolgár származású macedon állampolgárokat éri ilyen negatív elbánás. Sajnálatos módon ezeket az emberek, ezek az emberek önkényes döntések alapján nem kapnak munkahelyeket, politikai alapon börtönbe zárnak sok bolgár kisebbségi. Sajnálatos, hogy a gyűlölet nyelve visszatér a makedon társadalom használatába, és sokszor a helyi hatóságok is támogatják. Úgy tűnik, hogy a Balkán több történelmet termel, mint amit el tudna fogyasztani. Sajnos a múltbeli árkok és szakadékok elválasztják a népeket itt egymástól. Ezért volna fontos, hogy objektív, tárgyszerű történelmet írjunk, és ezt, ezt megtanuljuk. A kommunista titkosszolgálatok archívumának megnyitása és a besugók nevének közzététele is nagyon fontos eleme volna ennek. Az ideológiai, ideológiai értelmezése a, a, a történelemnek és a gyűlöletbeszéd a szomszédok ellen is ilyen a múltból való maradvány. Ezeket a problémákat kell leküzdeni akkor, hogyha Macedónia az Európai Unió része akar lenni. Köszönöm. Merci, monsieur Angolakis. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is egy kommentárt szeretnék elmondani általános értelemben. Az a szöveg, amelyről most vitázom. nem a tartalmi kérdésekről szól. Nekünk ugyanis a bizottságot és a tanácsot kellene kritikával illetnénk azzal kapcsolatban, hogy hogyan is intézi a Macedóniával való kapcsolatokat. Szerintem az is szégyenletes, hogy nem tudunk állást foglalni Macedóniáról, és hogy egy ilyen fontos országgal kapcsolatban nincsen világos véleményünk. De nézzük meg az Európai Uniós helyi politikák következményeit is. Gazdaságpolitikára gondolok, amely például nagyon sok problémát okozott. Aztán például a jelentésben szó sem esik a szakszervezeti szabadságról. Beszélünk ugyan a munkanélküliségről, de nem, bá- nem beszélünk egyáltalán a szakszervezetek kérdéséről. Érdekes módon az ott dolgozó görög vállalatoknak semmilyen problémája nincsen, a névve használattal kapcsolatban. És azt is el kell mondani, hogy fontos lenne a mediáció kérdését tisztázni, hiszen az ENSZ különleges megbizotjának feladatai is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen za... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Szeretnék gratulálni Táler úrnak a jelentéséhez, és gratulálok Macedóniának is az elért előlépésekhez, függetlenül a blokkád, a krízis és a belső feszültségek ellenére függetlenül ezektől is megállapíthatjuk, hogy sikerült előlépést elérni, és ezt mindenképpen üdvözölnünk kell. Bizonyos témák esetében túlságosan is kritikusak vagyunk, és azt javasolnám, hogy a jövőben barátságosabb utat válasszunk, anélkül, hogy tagadnánk a megoldásra váró problémá- problémákat. A Macedóniának az a az ambíciója, hogy előrelépéseket érjen el, ezt nem adták fel. A jelentés készítője is elmondta, hogy ki kell egészíteni a jelentést új tényekkel. A 11-es bekezdés tekintetében fontos az, hogy nemrégiben egy új nemzeti stratégiát dolgoztak ki a közigazgatás számára. A 18-as és 19-es pontok esetében is figyelembe kell venni a kormány erőfeszítéseit a fiatalok képzését illetően, nem lennék eh, ennyire kritikus a külföldi befektetések esetében a válság idején nehéz eh, külföldi befektetéseket eh, bevonzani. Én is úgy vélem, hogy a kollégáim is, hogy, hogy a belpolitikai képével úgy kellene foglalkoznunk Macedóniának, hogy ne férjen kétség a pártatlanságunkhoz. Madame Ivrizegi. Tack, herr ordförande. Även jag skulle... Elnök úr, én is szeretnék részemről gratulálni Táler úrnak ehhez a jelentéshez. Úgy vélem, hogy a tartalom nagyon kiegyensúlyozatra sikeredett. Más néhány pontban először is az előrelépéseket hangsúlyoznom, és utána a problémákat, és ennek tekintetében néhány módosítót is be fogok nyújtani. Támogatom mindezt, amit az előttem szólók elmondtak. A politikai harcot az intézményekben kell megvívni, nem pedig az utcán. Elfogadhatatlan az, hogy elhagyják a parlamentet, és hogy így kritizálják azt, hogy nem lehet elérni azokat a célokat, amelyeket megértek a választóknak. Vissza kell térniük a parlamentbe, és ott kell munkálkodniuk. Hadd mondjak még el egy dolgot, amit már 5-6 éve is hangoztatom. Nagyon óvatosan kell megfogalmazni azokat az üzeneteket, amelyeket a, az országnak küldünk. Hogyha valaki három év alatt elkészül, és mégsem tudja megtenni a következő lépést, akkor el kell azon gondolkodni, mit, mit is várhatunk el ezettel az emberektől, hiszen úgy érzik, hogy nem várjuk őket, pedig, pedig eh, várjuk őket, eh, úgy gondolom, hogy a következő lépést meg kell tenni. Kuken urat is támogatom. Igaza van abban, hogy nem lehet tovább várakoztatni az országot a csatlakozási tárgyalás megkezdésével. Szoboda úr következik. Köszönöm, elnök úr. Én is rövid megjegyzéssel élnék a belső politikai helyzetről. Egyetértünk jobbára ebben a házban arról, afelől, hogy a megfaszavazott pártoknak a parlamentben kell ülnie. Legyen az kormányon vagy ellenzékben. Ezt nagyon jól megfogalmazza a jelentés, erről nem is folyik vita közöttünk. amit épp mondott a kollégám, mi is támogatjuk, hogy ez az ország a lehető leghamarabb legalább elkezdje, odaüljön a tárgyalóasztalhoz. Ám azt nem értem, hogy a jelenlegi kormány miért hozza az egyik intézkedést a másik után, hogy például provokálja a szomszédos Görögországot. Mi nem támogatjuk azt, hogy tehát fogjuk egyik oldalnak is, ezzel nem segítünk. Ám azt, hogy mindent e, Nagy Sándorról neveznek el, Hát ez európai orientáció? Ez készség a közös európai építésére? Ha tudatosan, egy eleve konfliktusos helyzetben folyamatosan, permanensen provokálják a másik felet, hát nyilván e, belpolitikai dialógot e, kéne, dialógus kéne nyitni, le kéne zárni a szűk látókörű nacionalizmust, és meg kéne, el kéne gondolkozni az ország európai perspektíváján. Ennek irányába kéne dolgozniuk. Monsieur Táler úr. Conclure. Lezárásként. Köszönöm szépen. Most hát... Köszönöm, elnök úr. Mondták, hogy fogy az idő, úgyhogy csak azt mondanám, hogy köszönöm. Köszönöm a támogatást, meg a bírálatot is. Ezek alapján tudom majd javítani a szöveget. Elnézést a lapszusért, elfelejtettem Montenegrót, amely nagyon fontos tagjelölt ország. Öten vannak, ez szerencsés szám várom a, a vita az eszmecsere folytatását, és aztán az áprilisi megszavazását a jelentésemnek. Köszönöm. Merci, Stöller. Euh, Köszönöm szépen, akkor most az iraki téma következik, illetve Irak jövője. Tehát a hetes, nem a nyolcas és kilences napirendi pontokat együtt fogjuk tárgyalni. Ahogyan önök is tudják, az Európai Unió különböző uh, eszközökön és programokon keresztül részt vesz a nemzetközi közösség erőfeszítéseiben, annak érdekében, hogy Irak um, átmenetét és stabilizációját segítsék, és az Európai Unió nem olyan régen partnerségi és együttműködési megállapodást kötött az iraki kormányjal. Nos, hát ezek azok az első kapcsolatok, amelyek valóban szerződéses alapokon nyugszanak ezzel az országgal. Az Európai Parlamentnek az egyetértési eljárás jegyében kell majd állást foglalnia. Jelentéstevünk Mário Mauro, neki adom meg tehát a szót most. Köszönöm szépen! Ahogyan ön már elmondta, ez a, ma, a mai eszmecsere témája az a megállapodás, amelyet az Európai Unió Irakkal kötött. És most először a parlamentnek is ellenjegyeznie kell. A megállapodás során nagyon szeretném azt, hogyha állásfoglalás is születne az Európai Parlament részéről, és ilyen szempontból fontos lenne a módszertant áttekinteni. Ugyanis, hogyha állásfoglalást szeretnénk, amely az Európai Unió és Irak közti megállapodáshoz kapcsolódik, ennek két oka van, hogy miért is szeretném ezt. Az első ok ahhoz köthető, hogy Irak rendkívül kényes időszakban van, közelmúlt történelme szempontjából, a lehetőségek terén és az arab világ kontextusában igencsak meglepő dolgok történnek mostanában ezekben az országokban. Éppen ezért nagyon fontos stratégiainak nevezhető Irak szerepe ebben a földrajzilag igencsak instabil terület, területen. Éppen ezért lenne fontos a szomszédság politikáról is szót ejteni. De vannak itt más indokai is annak, hogy miért is szeretnék állásfoglalást. Úgy gondolom, hogy az iraki civil társadalom az utóbbi idők során csak megerősödött, hiszen amennyiben az Európai Parlament egyhangban lép fel az iraki demokrácia, szabadság és fejlődés szempontjából ezen kívül fontos és erős jelzés lenne az iraki társadalom irányába. Nem hiszem, hogy Irak csak a hatalmi harcok és terrorista támadások országa lenne. Vannak ugyanis itt olyan törzsi vagy vallási csoportok, amelyek szeretnék, hogyha ez így lenne, de ez valójában nem így van, hiszen egy olyan összetett társadalomról van szó, amelynek hatalmas kulturális kapacitásai vannak, és a vállalkozói szféra is igen erős lehetne. Pont ezért szeretném azt, hogyha az iraki társadalom szemében az Európai Parlament egy fontos partnerré emelkedhetne, és nem csak egy kereskedelmi értelemben vett partneré, hanem más szempontból is támogathatnánk ezt az országot. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az állásfoglalás, illetve a megállapodás támogatása remélem, hogy mindannyiunk által osztott tények lesznek. Az árnyék jelentéstevő kollégákkal is szeretnék egyeztetni. Nem csak a szakbizottságon belül, hanem más kollégákkal is szeretnék együttműködni, illetve megvizsgálni azt, hogy hogyan is látjuk most Irak helyzetét, ugyanis vannak olyan szempontok, amelyeket most a jelentésben nem szeretnék bevenni, de amelyekkel kapcsolatban továbbra is nyitott vagyok. Például, mire gondolok? Az energiáról egyáltalán nem esik szó, vagy az energiaforrásokról. Ez persze nem jelenti azt, hogy az energiáról ne lehetne véleményünk. Én magam is szeretném, hogyha képesek lennénk az amerikai csapatok visszavonásának kérdés nem a közelmúlt történelmének kritikájaként értékelni, hanem inkább Irak szempontjából vizsgálnak meg, hogy melyek az ellentmondások, és melyek azok a lehetőségek, amelyek megnyílnak ezen ország előtt. A tanács nagyon nagy valószínűséggel még további időt fog igénybe venni annak érdekében, hogy megvizsgálja ezeket a kérdéseket. Éppen ezért szeretnénk mi azt, hogyha egy meghallgatás keretében a másik Irak, vagy Irak másik arcát is megismerhetnénk, ahol láthatnánk azt, hogy milyen dinamikus is ennek az országnak a társadalma. Úgy gondolom egyébként, hogy ezekben a napokban nagyon jó lenne, hogyha a külügyi szolgálattól az újonnan kinevezett iraki nagykövetet meghallgathatnánk. Akár itt a szakbizottság keretein belül. Szerintem az időnk megvan erre, jól is, tehetjük, jól is végezhetjük a munkánkat, és főként közösen kell végezni ezt a munkát, mert szerintem ez a stratégiai fontosságú kérdés. Itt egy 40 milliós országról van szó, amely az európai intézményekre társként figyel, és nem csak kereskedelmi partnerként. Szeretnék, hogyha politikai iránymutatásokkal is szolgálhatnánk nekik, a szabadság, a demokrácia, a növekedés, a fejlődés és a közös javak kifejlesztésének támogatására, amely igenis és jelen van igényként az iraki társadalomban. És itt le is zárnám felszólalásomat, ugyanis most az a fő célom, hogy meghallgassam a kollégák véleményét, és majd annak fényében a munkát a lehető leggyümölcsözőbben tudjam vezetni. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy február 16-án jár le a módosítások beterjesztésének határideje, de ez nem jelenti azt, hogy a jövőben nem térhetünk vissza Irakra, és mindazokra az eseményekre, amelyek foglalkoztathatnak bennünket. Köszönöm. Elnök, Koppa jelent, ö, jelentéstevő asszony következik három percben. Köszönöm. Köszönöm, megköszönöm Auró úrnak a jelentését. Valóban nagyon nagy kihívást jelent ez a téma, és az egész térség szempontjából kulcsfontosságú pillanatban. Jó jel az, hogy az EU úgy döntött, hogy partneri megállapodás alakítja az eddigi kereskedelmi megállapodást. Ám arról nincs tájékoztás, hogy az aláírást miért szenvedett halasztást. A tanástól vagy bizottságtól szívesen hallanám, miben áll ennek oka. Aztán eh, a határidőtől én másképp más határidőt hallottam. A titkárság azt mondta, hogy még a módosító benyújtásának a területet is elhalasztják, nem tudom, Mauro úr tud erről, egymás ütköző információk érkeznek az új kormány felállása lendületet teremt az ország számára fontos radikális reformok tekintetében, a nemzeti megbékélést egy fragmentált társadalomban és a biztonság, valamint az emberi jogok elősegítését teszi lehetővé. Mauro úr egy átfogó jelentést írt, külön hangsúlyozva a keresztény kisebbségek elleni inzultusokat Irakban, ám kihagyott olyan elemeket, melyek a szocialisták és demokratok számára rendkívül fontosak. A mi álláspontunk az, hogy a keresztények ugyanolyan problémákkal kell szembenézzenek, mint bármely más vallás vagy nemzeti kisebbség ebben az országban, hiszen a társadalmi fragmentáció, a szegénység, a korrupció, a jogállamiság e, és az államrend hiánya ból adódóak ezek, úgyhogy meg kell vizsgáljuk, hogyan tudunk megállapodni ebben a kérdéskörben. Nyolc hónappal a választások után szeptemberben Almaliki új koalíciós kormány tudott tető alá hozni. Azt várjuk ettől a kormánytól, hogy orvosolja még nyitva álló kérdéseket, azaz képes lesz azon célokat teljesíteni, melyek alapján egy biztonságos, stabil és demokratikus ország elfel, mely szomszédaival baráti viszonyt ápol és tagja a nemzetközi közösségnek, valamint nyílt és fenntartható közösséget alkot a társadalom. A következőket javasoljuk. Először is a demokrácia, a jogállamiság, emberi jogok tiszteletben tartása, a, ezzel kapcsolatban a, a helyzet továbbra is sajnálatos, a halálbüntetést visszaállították, titkos börtönök híre terjeng, melyeket a belügyminisztérium, vagy a igazságminisztérium tartana fent titokban. Almalik úr persze ezt tagadta, ám a Human Rights Watch 2011-es februári jelentésében rámutat, hogy vannak ilyen rejtett börtönök. Aztán a sajtószabadság, a fogatartotta kínzása és velük való rossz bánásmód. A nőkkel kapcsolatos elbánás, illetve a feltételrendszer rosszabb, mint Saddam nében volt a nők helyzete. A poligámia az, hogy nőknek nem lehet kiadni útlevelet a férje hozzáállása nélkül, mutatja, hogy a nők helyzete milyen nehéz Irakban. Az a 2005-ben megszavazott alkotmány szerint továbbra is a hagyomány alapján rendezi a nők személyes jogállását. Ezt be kell fejezni. A szocialisták számára mind a kérdés, hogy az a legfőbb gond, hogy minden etnikai vallási kisebbség a terrorista csoportok, a milíciák és fegyveres csoportok miatt abszolút biztonsághiányban él. Ezt az amerikaiak meg a hazai csapatok sem tudták kezelni ezt a helyzetet. Ezért ez irányban kell előrelépnünk. Időm nincs most a további magyarázatra, ám a módosítóinknak ez az általános kerete. Egy demokratikus, integráns társadalom, a jogállamiság irányában kell tovább lépnünk, amely az iraki állampolgárok és az egész térség számára hasznos lehet. Uh, Köszönöm, Kacsin úr, három perc. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Jelentéskészítőként szeretnék gratulálni a jelentés első kitűnő fázisáját. Ez a nagyon jó alap, amelyel más politikai frakciókat is támogatni tudunk. Irak rászorgál a segítségünkre, ugyanakkor ebben a pillanatban Irak túlságosan is távol áll tőlünk, ezt szeretném hangsúlyozni. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament a delegációjával fizikailag is megjelenjen Irakban és ott párbeszédet kezdjen az illetékes hatóságokkal. Szeretném Talabáni elnök úr nyilatkozatát is üdvözölni, aki ellenzi a halálbüntetést, és nem akar ilyen büntetéseket aláírni. Természetesen az iraki helyzet viszonylag nyugodt, és fontos véleményem szerint az, hogy üdvözöljük az előrelépéseket, amelyeket a különböző területeken elértek. Az iraki Kurdisztán egy nagyon stabil, nyugodt terület, normális ütemben halad az élet, új konzulatosokat nyitnak, virágzik a gazdaság, a építkezések folynak. Naponta lehet látni azt, hogy fejlődik az ország, és erőlépést ér, e, ér el, hogyha nem tudunk elmenni Bagdadba, akkor hogyha erre a környékre el tudnánk jutni, és látnánk, és támogatnánk az iraki stabilizációt, hiszen Kurdisztánból majd más területre is átterjed ez a stabilizációs folyamat. Az a provokáció, amit tegnap is láthattunk, ezek megmérgezik. Ezek megmérgezik a helyzetet, és ezt ki kell és ezt nekünk ki kell hangsúlyoznunk az Európai Unió részéről. Itt az ideje annak létrejön a kormány Irakban. Nem lehet létrehozni egy államot úgy, hogyha nincsen valamilyen fajta miniszter, nincsenek miniszterek. Ami a, megkérdezni, mit történik a börtönökben, és itt egy jogállamot kell kiépítenünk. Ezeknek működőképeseknek kell lenniük, és a szerepvállalóknak pedig aktívvá kell válniuk. Bejelentették, hogy a földközi tengeri nyugtalanság elérte Irakot is, és remélhetőleg ebből sokat fognak tanulni, és a kormány végre működőképes lesz. Puls, pour Prepúz asszony két percben, három percben. Köszönöm szépen, elnök úr, a zöldek nevében szeretnék köszönet mondani Mauro, Mário Maurónak, ezért a jelentésért, és el kell mondjam, hogy nagyon örülök az együttműködésnek. Örülök az együttműködésnek minden politikai frakcióval, és az állásfoglalást így sikerült valóban javítani. Szeretnék néhány szót szólni az együttműködési megállapodásról. Szerintem ez a megállapodás nagyon jó lépés annak irányába, hogy az EU közelebb kerüljön Irakhoz, de a következő hetekben beszélhetnénk Mauro úrral arról, hogy itt még legyenek kiegészítések. Teljes mértékben egyetértek a jelentés készítővel, hogy állásolásra van szükség, és ebben összefüggésben szeretném megkérdezni azt elnök úr, hogy a szocialista frakcióbeli kollég, gák. el tudnák e azt érni, hogy a módosítások benyújtására kicsit több időt kapjunk a titkárságtól. Van még néhány pont, amelyet szeretnénk az elsorolásba belefoglalni, például a halálbüntetés problematikája. Tarik Aziz esetére is utaltak, de úgy vélem, hogy erre jobban kellene ügyelni, hiszen Irak egy olyan ország, ahol viszonylag magas arányban végeznek ki embereket, erről sajnos keveset szóltunk, és utalni kellene a Nemzetközi Büntetőbíróságra is. Úgy vélem, hogy erről is tegyelnünk kell. Ezen kívül nagyobb figyelmet kell szentelni a biztonsági csapatoknak, illetve a visszaélésekre a börtönökben. Úgy gondolom, hogy az amerikai gyakorlatot is meg kellene említeni az irakai megszállás alatt, anélkül, hogy a múltba néznék, hiszen Mauro úr is elmondta, hogy jövőbe kell tekintenünk. Ami pedig a sajtószabadságot illeti, ezt is egy másfajta szövegben meg kellene még fogalmazni. Ezen a területen voltak problémák. Lenne még kérdésem egy olyan bekezdésről, amelyről a jelentéskészítő azt mondja, hogy a láthatóság alapvető feltétele az Európai Unió nagyobb iraki szerepvállalásának. Ezt szerintem ki lehetne még kicsit jobban emelni, és mivel kevés az idő, nem szeretnék erről tovább beszélni, és örülök annak, hogy együttműködhetek a továbbiakban is a jelentés Merci, Monsieur Tenok. Köszönöm, Tenok úr. Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálok Máról Maurónak, és kijelentem, hogy brit támogatójaként az asszír keresztények kampányának nem említette az asszír keresztények nevét, akik az összes iraki keresztény közösséget lefedik, legalább idézőjelben tehette volna az előző állásfoglalásban benne volt az asszír vagy káldeus keresztények neve. A, és a többi ö, szektát is meg kell említenünk. A szocialista ö, ö, a jelentéstevő nem azt mondta, hogy a, nem, nem a keresztények a legfeszélyeztető kisebbség, holott igen. 50-60 százalékuk vagy elhagyta az országot, vagy megölték. Etnikai tisztogatásnak áldozatai, amit, amit még nem látunk soha a közel-keleten ilyen mértékűt, úgyhogy igenis ki kell domborítani a jelentésükben a keresztények sajátságos súlyos helyzetét. Egy millió emberről van szó. Saddam Hussein, Hussein egy millió keresztény élt ott, ma 3-400 ezer csak. Persze minden közösség elleni erőszakot el kell ítélnünk, ám aránytalanul magas ennek az aránya a keresztények ellen a türkmének helyzete, valamint a kirkuki népszavazás ügye, amely kényes kérdés, itt az, az olaj kincs miatt kényes kérdés. Aztán sajnálom, hogy a preambulum pontokban az október 6-i deklarációról sem esik említést, illetve annorról beszéről, hogy a basrai tábor lakóit veszély fenyegeti, hogyha Almaliki visszaadja őket Iránnak, ahol valószínűleg kivégzik őket. Úgyhogy erre fel kéne hívni a figyelmet. Egyébként a, ezen pontokon kívül támogatom a jelentést. Merci, Mr. Tanok. Köszönöm, Tanok, Tanok úr. Gomes asszony. Elnök úr. Nos, hát én voltam Irakkal kapcsolatos jelentés legutolsó jelentéstevője. Lehet, hogy így a le, az a személy vagyok, aki a legtöbbet utazott Irakban az utóbbi időben. Legutóbb két héttel ezelőtt jártam ott. Szeretnék gratulálni Mauro úrnak, mert nagyon jó munka alapot teremtett az állásfoglalás számára, és azt hiszem, hogy tényleg jó az, hogy ha lesz egy állásfoglalás, és ezt a, ezzel kísérjük a megállapodást. Szerintem stratégiai értelemben kell gondolkodni Irakról. Ebben a jelentésben ö, ugyanazokról a kérdésekről esik majd szó, amelyeket 2008-ban már egy másik Irakról szóló jelentésben megállapítottunk, és nagy többséggel is fogadta a, a parlament. Itt a demokratizáció a legfontosabb kérdés. Egy egyesült federál, federális demokratikus Irakra van szükség, ezt szeretnénk látni. És egyébként szerintem az irakiak is ezt szeretnék, tehát Nézzük meg, hogy hogyan is léptek velünk kapcsolatban az irakiak. Az iraki delegációk milyen sokszor jártak ide, itt a parlamentben, és milyen sokszor az iraki alelnök és más delegációk jártak itt, és elmondták, hogy szeretnének velünk kapcsolatokat építeni. Mi pedig eléggé fogottak voltunk, nem azért, mert nem szerettük volna, hanem egész egyszerűen csak azért, mert az iraki biztonsági helyzet nem tette lehetővé azt, hogy a parlament vezetősége Irakba látogathasson. Ami az Európai Uniót illeti, hát szerintem nagyon őszintének kell lennünk, ami pedig az olajat és a gázt illeti, bizony Irak segíthet bennünket, hogy a Nabukóval megvalósítható legyen, és ki kell használnunk azokat az üzleti lehetőségeket, amelyeket most mások használnak most éppen ki, Korea, Japán, Törökország, Kína vagy India, és ezzel diverzifikálni lehet az iraki gazdaságot is. Gondolok például a mezőgazdaságra, aztán a víz alkotta problémákra. És nagyon örülök ezért annak, hogy a Törökországról szóló jelentésünkben is néhány Irakról szóló referencia belekerült, ugyanis az élelmiszerbiztonság és a mezőgazdaság szempontjából rendkívül fontos szereplő Törökországnak az iraki helyzet stabilizációja kapcsán is. A politikai, parlamenti szintek, a civil társadalom közötti együttműködések nagyon fontosak. Két héttel ezelőtt találkoztam a korábbi emberi jogi miniszterrel, sítákat, szunnitákat, illetve kurdasszonyokat, asszonyokat, 300 személyt ítéltek, akartak halára ítélni. És hát ugye jó néhány európai intézmény is elmondta a véleményét a nők elleni fellépéssel kapcsolatban. Tehát létezik, fontos ez a fajta interakció, és ilyen szempontból jó lenne az is, hogyha figyelembe vennénk azt, hogy itt azért Irak többsége az, aki mellettünk áll, hiszen ebben az országban nagyon sok nő van, mert olyan sok férfi meghalt a háborúban és a Saddam Hussein rezsim elnyomása alatt. Éppen ezért a női jogokra való fókuszálás nagyon fontos Irakban. Ezzel tudjuk elősegíteni a demokrácia és a jogállamiság megvalósulását. Aztán kisebbségek, amelyek szintén terrorista cselekmények áldozatai, például a keresztény közösségek, de szerintem nem tennénk nekik szívességet azzal, hogyha csak őket említenénk meg, hiszen más csoportokat is sújtottak a terrorista akciók, és éppen ezért lenne fontos az, hogy a kisebbségi jogokkal foglalkozunk. Aztán a börtönök helyzete. Ezt ugye a belügyminisztérium uralja ezt a területet. Hát a börtönök borzalmas helyzetben voltak, az amerikaiaktól örökölték meg a mostani helyzetet az iraki hatóságok. Volt egy olyan börtön, ahol 26 ezer fogvatartott volt, és ezek olyan körülmények között éltek, amelyek a jogállamiságnak minimálisan sem felelnek meg. Ez nagyobb probléma szerintem, mint a menekültek kérdése. És végül. Nagyon jó lenne az, hogyha sikerülne túljutnunk azokon az akadályokon, amelyek megakadályoznak bennünket abban, hogy Irakba látogassunk. Hát azért én ott voltam két héttel ezelőtt, taxival jártam itt-ott, és semmiféle probléma nem volt, tehát azért Irakba el lehetne látogatni. Egyszerűen nevetséges az, hogy a delegációnk nem látogathat el Irakba, vagy Kurdisztánba. Konzulátusaink vannak ott, az Egyesült Királyság, a Franciaország, Németország állandó konzulátussal rendelkezik Frankfurtból, a Lufthansa járatokat is biztosít, tehát ebből a szempontból ki kell emelnünk azt, hogy az Európai Uniós delegáció Bagdadban fontos munkát, szerepet tölthet be, és ezért lenne fontos az, hogy az iraki delegáció az Európai Parlament és az iraki parlament közötti hármas kapcsolatot fejleszünk. Máuró úr. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a kollégáknak a megjegyzéseket, ugyanis ezeknek hatására elmagyarázhatom, hogy milyen logikát is kívánok követni. Mindaz, ami nem szerepel az általam megjelöltek között, nagyon érdekes számomra. Ugyanis ezek a dolgok a jövőbeli ambícióimat táplálják. Hiszen mi ki kell mondjuk ebben a mostani állásfoglalásban, hogy világos javaslatokkal kell érjünk, pont azért, mert Irakban különleges fordulópont, Irak előtt különleges fordulópont áll, és most történelmünk során először megállapodást, fontos megállapodást sikerült megkötnünk Irakkal. Éppen ezért a parlamentnek erőteljesen hangsúlyoznia kell azt, hogy az ország minden napjainak demokratikus átmenetét segítenie kell, és ezt nem csak gazdasági értelemben kell megtennie, hanem politikailag is. Ezen felül néhány felvetett kérdésre szeretnék most reflektálni. Koppa asszony rámutatott arra, hogy az üldözéseket a kisebbségek ellen említsük meg. Ezzel teljes mértékben egyetértek, és világos az is, hogy azok a védelmi intézkedések, amelyeket szeretnénk bevezettetni, az összes iraki állampolgár és különösképpen a kisebbségek életét javíthatja. Miért is nem fókuszálok különlegesen a keresztényekre? Egyrészt azért, mert ebben az országban egy teljesen hibás megítélést próbáltak erőltetni. Például a születés bazilikájában elkövetett terrorcselekmény, vagy az a több mint ezer áldozat, amely a korábbi évek alatt keresztény áldozat halt meg, mindig is egyfajta politikai manipuláció áldozata volt, mert a keresztény Amerika barát, vagy Európa barát, vagy nyugati szemléletűvel vált szinonimává. Hát ez egyáltalán nem igaz, mert az irakiak igen összetett társadalmat jelentenek. Arabul, arámi nyelven és más nyelveken is imádkoznak, és ezért nem jó az, hogyha őket külön-külön említjük, mert ezzel csak elszigetelnénk őket az iraki társadalom belül. Amikor Egyiptomban, Egyiptom déli részén a kop templomok ellen az első támadások megtörténtek, akkor a parlament kimondta, hogy itt egy fundamentalista inspirációjú terrortámadásnak voltunk tanúi, és akkor azt a választ kaptuk, hogy szervezett bűnözés, illetve szexuális indítatású bűncselekményekről volt szó inkább. A keresztények nagyon sokszor, most is például Egyiptomban, a muszlim testvéreikkel együtt vonultak az utcákra, mert nagyon gyakran ugyanazok a problémák sújtják őket. Tehát az iraki keresztények helyzetét, más is befolyásolja. Az, hogy Kirkuk és Muszul területén élőknek nagyon sokaknak el kellett hagyniuk az országot. Szíriában pedig nagyon sokan élnek, akik szeretnének visszamenni, és nem akarom elrejteni azt sem, hogy itt van egy intézményi kérdés is. Talabáni elnök úr egy javaslatot tett annak érdekében, hogy legyen egy olyan terület, amely mondjuk Ninivei síkságon egyfajta keresztény területe vagy enklávé létrehozását célozza. Ez nekünk persze nem tetszik, de meg kell vizsgálni azt, hogy mi is történik pontosan ilyen szempontból az iraki társadalomban, úgyhogy szerintem nem kell a keresztényeket külön megemlíteni, sőt, Inkább csak azt kell megérteni, hogy pontosan mi is történik, mi menjünk oda, és legyen az a célunk, hogy a, célunk, hogy a különböző közösségek közötti együttműködés, illetve együttélés békés legyen. Mindazok között, akik iraki állampolgárok. Aztán Koppa asszony arra is rávilágított, hogy értékelnünk kell az új kormány a belügyminisztérium, az igazságminisztérium munkáját. Ugyanis ezek mutatják meg, hogy egy demokrácia milyen minőségű. Ezért szeretnénk többet tudni az ő munkájukról, tevékenységükről, és szeretnénk értékelni is azt. Ahogyan Kacsin úr is elmondta, aki rámutatott arra, hogy a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Belügyminisztérium területén még nagyon nagyok a hiányosságok, és itt hatalmi harc is tapasztalható személyi kérdések ügyében. Ami pedig a nők ügyét illeti, hát ez nagyon érdekes megközelítés, és egy meghallgatás során jó lenne, hogyha megtudnánk azt, hogy mit is tesznek az iraki nők Irak érdekében. Milyen mozgásokat tapasztalhatunk ők, hogy mit látnak akadályként abban, hogy a társadalomban betöltött szerepüket növelni tudják. Prepolsz képviselő az emberi jogok kérdésére utalt, ezzel is teljes mértékben egyetértek. A média szabadság kérdése is fontos, ezt is meg kellene említeni egy esetleges meghallgatáson. Jó lenne, hogyha független média alakulna ki ebben az országban, olyan média, amely garantálhatja a békés együtt élést, egymás mellett élést a különböző közösségek számára. Tennok úr, az önök módosi, az önmódosításaival és talán a saját módosításaimmal is be tudjuk építeni a jelentésbe a felem megemlített kérdéseket. Szerintem az árnyékjelentéstevők segítségével sikerül majd a jelentésben a legfontosabb területeket kiegyensúlyozottan kezelni. Gomes asszony. Nos, hát én magam az AFED szakbizottság és az Európai Parlament iraki látogatását erősen támogatom. Én szerintem nem is léteznek egyébként felülmúlhatatlan akadályok, ugyanis bizony a biztonsági kérdéseket is komolyan kell vennünk. A bizottság képviselői ellátogattak már Irakba, azok is, akik a megállapodást letárgyalták. Persze biztos, hogy vannak olyan pontok, amelyek nehézkessé teszik a helyzetet, de ahogyan a parlament nagyon sok Európai Uniós tagállam, tagországba ellátogat, és ahogyan egyébként nemzeti parlamenti delegációk is ellátogathatnak Kurdisztánba, hát talán nekünk is ezt a tabu területet most már meg kellene látogatnunk. Vannak olyan hírügynökségek, amelyek, európai hírügynökségek, amelyek egy héttel ezelőtt a zöld területen kívül Bagdadban egy fontos workshopot szerveztek a független médiák számára. Hogyha országainkból független újságírók el tudtak oda menni, akkor nem látom, hogy egy ilyen fontos intézmény, mint az Európai Parlament miért ne látogathatna el oda. Ami pedig az időpontokat illeti. Nos, én ugye február 16-át említettem, egész egyszerűen azért, mert a tanács részéről nem kaptam jelzést arra nézve, hogy a megállapodás eljegyzése nehézségekbe ütközne. Tehát gyorsan alá fogják írni a megállapodást, de amennyiben ez mégsem sikerül, akkor nem hiszem, hogy gond lenne a módosítások beterjesztési határidejét kitolni. Elnök, köszönöm szépen! Dan Préda úr következik jelentésével. Euh, on est un peu en retard, je serai euh, très bref euh, pour cela. Vous le savez, il y a... Önök is tudják, hét hónappal ezelőtt elfogadtuk azt a jelentést a plenáris ülésen, amely Izland csatlakozási kérelmét ítéli meg. Ez csak két héttel azelőtt volt, hogy a tanács a csatlakozási tárgyalások megnyitására javaslatot tett. Ami a mi intézményünket illeti, októberben sikerült közös parlamenti bizottságot létrehozni izlandi barátainkkal. Novemberben megindult a screening eljárás. Jó néhány fejezetet megnyitottunk, most már 15 fejezetről beszélhetünk, ahol lezártnak tekinthető a screening folyamat, és márciusban valószínűleg megjelenhet az első jelentés a screening eredményeiről, amely pedig lehetővé teheti, egyébként Füle biztossal erről már tárgyaltunk, ez lehetővé teheti, hogy azt, hogy a magyar elnökség alatt megnyissuk az első csatlakozási tárgyalási fejezeteket. Mik is a nagy kérdések a jelentésemben? Először is politikai kritériumok. Azt láthattuk, hogy a konszolidáció területén hát Irakhoz hasonló, látom, hogy hátul még folytatódik az iraki vita, ezért van ilyen nagy ö, zaj. Tehát a, az igazságügyi ö, függetlenség az működőképes. Ami a gazdaságot illeti, hát itt ugye Nagy-Britanniával, illetve Hollandiával van egy vitás ügy, az iSave ügye, Szerencsére azonban ez a nézeteltörés úgy tűnik, hogy teljes mértékben megoldásra kerül. Ez nagyon-nagyon jó hír ebből a szempontból. Aztán ugye a gazdasági kérdésekkel kapcsolatban a pénzügyi szektor problémáira mutatnék rá. Itt azonban sikerült már felül lépni a legnehezebb pontokon, a pénzügyi szervezetek felügyeletének tekintetében. Aztán szintén a gazdasági kérdések között jó hír az, hogy a recesszióban most már kilábalt Izland, ez egy nagyon jó modell egyébként. Ez azt mutatja, hogy jó irányba halad az ország. És a harmadik terület, amelyet röviden említenék, az bizony a közvélemény. A közel múlt közvélemény kutatásai megmutatják azt, hogy az izlandiak 65%-a támogatja a csatlakozási tárgyalások folytatását az Európai Unióval. Ez az egyik első és legfontosabb megjegyzés. Második megjegyzés, a Reykjaviki kollégák, tehát a parlamenti képviselők azt célozzák, hogy egy nagyszabású parlamenti információs kampányt fognak folytatni. Erre szükség is van annak érdekében, hogy az izlandi állampolgárok a folyamat végén egy megfontolt választ adhassanak majd arra a népszavazási kérdésre, amely az ország Európai Uniós csatlakozását kívánja biztosítani. Február 16-án van a módosítások beterjesztésének határideje, Köszönöm szépen. Merci, rapporteur. Köszönöm. Úgy látom, senki nem kíván hozzászólni. Nous allons donc euh, euh, passer à la Côte d'Ivoire. Akkor euh, rátérhetünk esetleg euh, elefántcsontpart kérdésére? Elhangzott már az Préda úr jelentésével kapcsolatban, hogy euh, a beterjesztési határidő az 16-a, euh, tehát február 26-a február 15 pedig a macedón mm, jelentéshez fűzött módosítások beterjesztésének határideje. Nos, megérkezett az Elefántcsont parti delegáció, Vatara úr személyében, illetve kísérői személyében, és most a Fejlesztési Szakbizottság, illetve a paritásos alapú AKC-EU parlamenti közgyűlés nevében folytatjuk az ülést. Nous accueillons Monsieur euh, J.J. Madi. J.J. Madi urat is euh, köszöntöm köreinkben, aki az Elefántcsontparti Demokratikus Párt euh, főtitkára. Ils Oui, c'était Berman. Úgy tűnik nincs még itt a teljes delegáció, úgyhogy egy kis türelmet kérünk.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 Bien, Monsieur Madi. Tisztelt Madi úr, aki a Szelefántcsontparti eh, Demokratikus Párt főtitkára megérkezett, úgyhogy meg is adom őnek a szót. honorat membre du Parlement. Tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Alessandra Maruata és kormánya nevében szeretném köszönteni Önöket. Valamint a Elefántcsontparti Köztársaság nevében szeretném megköszönni mindazt, amit önök tettek azóta, amióta a válsághelyzet kialakult 2002-ben. Azóta ugyanis hazánk az Európai Unió támogatását élvezheti minden területen. Főként a felszerelés területén a válságból való kilábalás, valamint az ehhez köthető finanszírozási kérdések területén. Ott voltak önök és választási megfigyelő missziójuk a választások során is, és megvizsgálhatták azt, hogy hogyan is folytak le a választások. Szerettem volna külön megköszönni Az AKC EU paritásos parlamenti közgyűlés azon tagjainak munkáját, akik már december 13-án reagáltak, a, illetve december 3-án reagáltak a, az elefántcsontparti eseményekre. Ez a válság nem sokára tíz éves évfordulóját éli. Itt bizalmi válságról van szó egy, egy elsősorban. 2005-ben a pretóriai második találkozó során a különböző jelöltek egymásba, való, egymásba vetett bizalma hiányában ö, kialakult válsághelyzetet az ENSZ is próbálta rendezni. Loran Babó, aki akkor elnök volt, a nemzetközi közösség döntését kívánta előtérbe helyezni egy bizottság létrehozásával. Tehát ezek azok a fontos állomások, amelyek a demokratizációs folyamatot fémjelzik. Először is föl kellett állítani a választási listákat, hiszen nagyon sokan nem szerepeltek a nyilvántartásokban, és így az ENSZ főtitkárának képviselője is részt vett ebben a munkában. Második lépés volt az, amikor a választási listákat nemzetközi szinten hitelesíteni kellett, megint csak az ENSZ képviselője jelenlétében, ugyanis ezzel a választási lista, amely a választások alapját képviselte, hitelessé és nemzetközileg megbízhatóvá vált. Tehát ilyen kontextusban történtek meg az elnökválasztás, az elnökválasztás első fordulója, amely második fordulóban Abura Babó Alisa Tara győzelmét hozta. Néha arról is szó esik, hogy a választási törvénynek megfelelően egy független bizottságtól azt lehet megkövetelni, hogy a választási dokumentumokat a választások befejezését követő harmadik napon adja le. Így aztán, amikor a szavazatszámlálás megtörtént, kerületi szinten és az eredményeket a központi bizottságnak megküldtük. külföldi partnereinknek is. Ezt már pedig 72 órán belül megtettük, átadtuk ezeket a dokumentumokat. Nézzük az eredményeket. Az első forduló során a Független Választási Bizottság elsőfordulós választási eredményeket közölt negyedik napon reggel, és a független választás megfigyelők még akkor elmondták erről véleményüket, mielőtt az Alkotmánybíróság kimondta volna ítéletét. Alessandra Manuel Tara 54,10 század százalékot kapott, és ezzel ő nyerte meg az Elefántcsont Parti Köztársaság választását, választásai. A harmadik napon, szavazatszámolás harmadik napján mindenki láthatta, hogy milyen biztonsági helyzet alakult ki. A biztonsági helyzet okozta nehézségek miatt bizonytalanná vált a választások eredménye is. A 64-es cikk értelmében, választási törvény 64-es cikke értelmében, amennyiben a Független Választási Bizottság által kihirdetett eredményt az Alkotmánybíróság ö, megkérdőjelezi, akkor 45 napban kell meghatározni, 45 napon belül kell újra kiírni a választásokat. Minden esetre az Alkotmánybíróságnak nincsen joga arra, hogy más eredményt hirdessen ki, mint amit a Független Választási Bizottság. Tehát itt gyakorlatilag egy katonai pucs volt készülőben, amit az ellenlábas elnök jelölt próbált megvalósítani. Úgyhogy ilyen értelemben szeretnénk megköszönni a nemzetközi közösségnek, az Európai Uniónak és az Afrikai Uniónak, épp úgy, mint az ENSZ-nek, akik választási megfigyelőik keresztül valamint az ENSZ főtitkárának jelentése alapján elismerték Alessandra Marua Tana ö, választási győzelmét. De mi is történt azóta, hogy ez a demokratikus fordulat bekövetkezett? Babó 2002-ben megpróbált puccsot szervezni, és azóta is katonai hatalmat kíván megvalósítani, és a demokratikusan megválasztott elnök ellen megpróbál fellépni. A nemzetközi közösség is több mint 300 áldozatról ö, számolt be, és sajnos nap-nap után ártatlan emberek válnak áldozatává a barbár cselekményeknek és az erőszakos cselekményeknek. Az elmúlt héten Abidjan városában már több mint egy, ahol már több mint egy hónapja tűz szünet van, és az ottani személyek, az ott élők szerették volna, hogyha normalizálódik a helyzet, de sajnos az erőszakos cselekmények folytatódtak, és újabb tíz halálos áldozatot követelő összetűzések, összecsapások voltak. Meg vagyunk győződve magunk részéről arról, hogy Babu elnök úr nem akarja a demokratikus játékszabályokat betartatni, és választási kudarcát beismerni. Éppen ezért szeretnénk kérni a nemzetközi közösséget, hogy humanitárius segítséget nyújtson, hiszen minden nap polgári áldozatok és értelmetlen halálesetek történnek, pedig az elnök szeretné a tárgyalásos megoldást érvényre juttatni. De azért mégiscsak szembe kell nézni a valósággal, és tudjuk azt is, hogy ezek a tárgyalások nem vezethetnek eredményre ilyen ellenféllel. Ugyanis mi azt szeretnénk, hogyha Alessandra Manuel Tara elnök győzelmét elismerni az ellenfél, és megengedni számára azt, hogy demokratikus szerepét betölthesse. Ez egy olyan alapfeltétel, amelyről nem lehet vitázni, és a különböző jelöltek megegyeztek korábban abban, hogy elefántcsontpart ország érdekében és egy egységkormány létrehozása érdekében mindent meg fognak tenni. Felveszik a kapcsolatot a civil társadalommal is, annak érdekében, hogy békés és, kó, és összetartó országot ö, tudjanak ö, létrehozni világos az is, hogy elefántcsontpartot nem lehet ketté osztani, nem lehet két elnök ennek az országnak, és az is világos, hogy el kell ismerni a választásokon győztes Manuel Tara elnök győzelmét, hiszen ő az elnöke az országnak. Az ENSZ-nek is el kell ezt ismernie, és végre beiktathassák posztjába. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, továbbra is számítunk önökre és a nemzetközi közösségre, mert ugye az ENSZ tagjai vagyunk mi is, Elefántcsontpart is, Úgy tűnik, hogy a korábbi elnök azonban erőszakos cselekmények révén is meg akarja tartani hatalmát, nem szeretnénk, hogyha a Ruanda a sorsára jutnánk. A demokráciát be kell tartani, a játékszabályokat be kell tartani, és éppen ezért kérjük az Európai Uniót, amely a világ demokratikus referenciájaként viselkedik, hogy ne engedje meg azt, hogy fekete foltot jelentsen elefántcsontpart a demokrácia térképén, ugyanis hogyha minden egyes legyőzött elnök a hadsereg segítségével továbbra sem hajlandó lemondani a hatalmáról, akkor lemondhatunk az afrikai demokráciáról, mint olyanról. Úgyhogy kérjük, hogy a választásokon győztes Manuel Tara elnöki székbe való beiktatását segítsék, várjuk az önök kérdéseit, és köszönöm szépen a figyelmet. De s'adresser à vous au nom du président Alassane Draman Ouattara. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire. Elnök, köszönöm szépen, hogy ide látogatott, és köszöntjük a delegáció összes tagját. Stasny úrnak adom meg a szót, aki az AKC EU közös parlamenti közülés elnöke. Je vais présenter mon intervention en anglais, ça va être un peu plus... Angolul fogom folytatni hozzászólásomat, köszönöm elnök úr, ha megengedik. Tehát, mint társelnöke az AKC-EU közös parlamenti közös parlament Michel úr nem tudott eljönni erre az ülésre. Így módon rám hárult a szerep, hogy üdvözöljem a alelnökként a Elfácson parti delegációt. Intézményünk nagyon szoros figyelemmel kíséri az elefántcsontparti fejleményeket, a választások közben és után is, amelyek tavaly tartottak. A Parlamenti Vegyes Bizottság volt az egyik első nemzetközi parlamenti intézmény, amely először reagált az országban tapasztalható választások után kialakult helyzetre. December 4-én a kinszásai ülésén a Parlamenti Vegyes Bizottság deklarációval élt a második fordulót illetően, melyet az Elephant parton tartottak. Ebben a nyilatkozatban elítéltük azokat az erőszakos villongásokat, amelyek kitörtek az ország egyes részein, amikor nyilvánossá tették az, a, a választási előzetes eredményeket valamint az ezen eredmények megsemmisítésétnek, amelyet egy Fehér Fashion Party független számvizsgáló bizottság végzett, elítéltük. Ezen túl az alkotmányozó tanács által kimondott eredményeket nem fogadjuk el, mert ez ellentmond az Elefántson Parti nép a szavazó urnáknál véleményének. Ezért szeretném hangsúlyozni, hogy demokratikus parlamenti izményként számunkra a legfontosabb, hogy tiszteletben tartsuk az, az Elefántcsont Parti nép akaratát. Ezt a választást hatszor tolták el, és most 2005 óta követelte az Elefántcsont Parti nép. És a Latara elnök úr nyilvánvalóan az Elefántcsont Parti nép választása. Jól tudjuk azt is, milyen veszélyes a mostani helyzet, és mennyiben fenyegeti ez azt a politikai és társadalmi egyensúlyt, amelyet oly nehéz volt létrehozni az országban, és amelynek felborulása az egész térséget fenyegetheti. Ennél fogva reméljük azt, hogy az a testület, amelyet az Afrikai Unió biztonsági és béketanács állított fel, hogy ö, foglalkozzék az parti válsággal, megtalálja a legjobb megoldást erre a problémára. Köszönöm szépen! Merci. Köszönöm. Préda úr kapja meg a szót, aki az uniós megfigyelő, választási megfigyelő misszió részéről kap szót. A választásokkal kapcsolatban két héttel ezelőtt alkalmunk nyílt eszmét cserélni. Ez még a választásokról szóló jelentés megjelenése előtt tettük meg. Három gondolatot szeretnék kihúzni. Az első gondolatra Györgyö miniszter úr már utalt. Ugye a helyzet polgárháborús jelleget kezd ölteni, több száz halálos áldozatról számolhat be ez az ország, és bizony az a kockázat is felütötte fejét, hogy az emberi élet sérülhet, tehát rendkívüli a helyzet, Tehát a biztonság sajnos egyre romlik, és nem vagyunk, nem állunk messze a polgárháborús helyzettől sem. Úgy tűnik ugyanis, hogy nincsenek meg a feltételek az élet normális vitele lefolytatásához. Bagbo ex-elnök úgy tűnik, hogy teljesen rugalmatlan, ugyanis a második forduló után egyetlen egy milliméterrel sem volt hajlandó közelíteni az álláspontját a másik félhez, ugyanis egyesek még mindig abban bíznak, hogy a tárgyalásos megoldás talán majd elmozdíthatja őt erről a holdpontról. Szerintem sajnos ennek nincs sok ö, ö, valós alapja, ugyanis ö, nem lehet őt egy racionálisabb ö, megoldásra rákényszeríteni. Sőt, gyakorlatilag a tárgyalásos megoldás csak erősíti Bagbó helyzetét. Az emberek úgy érzik, hogyha az ő hogyha ő továbbra is helyében marad, akkor azzal csak erősödik. Sajnos a tárgyásos megoldás tehát nem vezetett eredményre. Ez világos. Harmadik pont. az afrikai országok véleménye. Európában ugyanis igen hamar reagáltak a helyzetre, azonban Afrikában. Először konszenzus alakult ki, de azután ez a konszenzus felbomlott. Nemrégen találkoztam a CDAO-val Abuja-ban, és ott az elnök kimondta, hogy az a konfliktus, amely most kibontakozni látszik ezen szervezeten belül. A dél-afrikai országok, illetve a nyugat-afrikai országok között egyfajta konfliktus robbant ki, ezzel a helyzettel kapcsolatban. Tehát azt is látni kell, hogy az afrikai kontinensen belül milyen feszültségek alakultak ki, azért, mert néhány államfő újabb tárgyalásos megoldást szeretne előmozdítani. Csörgyamádi úrnak feltettem azt a kérdést, hogy vajon úgy véli-e, hogy a katonai beavatkozás elkerülhetetlenné válik, amennyiben az újabb mediációs tevékenység is kudarcba fullad majd. Vagy pedig ő szerint egész egyszerűen csak folytatni kell a tárgyalást az év során. Nem tudom, hogy erről önöknek mi a véleménye. Euh, y a-t-il d'autres demandes d'intervention Esetleg mások kérnek-e szót? Akkor visszaadom a főtitkár úrnak a szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Préda úrnak szeretnék köszönetet mondani, az objektív beszámolójához. Nagyon valósan összefoglalta azt, hogy mi a helyzet most. Sajnos, sajnos a pessimizmusát csak helyesen tudom, már ami a, az állam és kormányfők magasrangú tegyelását illeti. Öt afrikai állam vett ezen részt, Nem sokan vettek részt ezen, és eh, Loram Babó tábora már most eh, tüntetéseket szervez a helyszínen a tárgyalások előtt. Tehát igazából nincsenek nagy eh, reményeink. Hogyha nem lennek halottak, hogyha nem hagynák figyelmen kívül az emberi jogokat, akkor ezt a lehetőséget minden nap figyelembe lehetne venni. De Babu elnök erőszakkal szeretne hatalmon maradni. Erre emlékezni kell, tudják önök is, hogy a korábbi elnök Babu 2009. szeptemberében állampucsot hajtott végre, tehát erőszakkal került hatalomra, és ugyanebben a logikában Vatara az, aki 2002-ben nem került hatalomra puccsal, és azzal vádolják most, hogy 2010-ben akarja ezt bepótolni. az Afrikai Gazdasági Szervezet központi bankját is megtámadták, hogy a követeléseiket pénzzel is alátámasztják. Tehát ezek olyan esetek, amelyek elveszik minden reményünket. Az, hogy egy-két nappal ö, elhalasztanak egy katonai fellépést, amit, amit önmaguk kértek, nem tudom, hogy ez igazából Babó urat észre téríti-e. A pénzügyi kérdések tekintetében sok segítséget kaptunk, köszönöm. nem lesz pénzügyi segítség, akkor nem tudja megfizetni a katonáit, és nem tudja folytatni a tevékenységét, és akkor talán el fog foglalkozni maga a hadsereg, és az a második pillér, amire támaszkodik, akkor, amikor erőszakkal kíván felépni a népesség ellen. A katonaság sem áll mögötte teljesen egyhangulag, vannak kisebbségi pozíciók is. Igazából az egész egy puskaporos hordó, nagyon sok veszélyt rejt ez. Az Európai Unió alkalmasabb, mint én arra, hogy megítélje a helyzetet. Volt már fegyverembargó, de Bábon mégis Angolán keresztül, vagy más forrásokból fegyverekhez jut. Az afrikai Uniónak. Tehát hallatnia kell a hangját. Szerintem már temetési beszédeket lehet néha hallani. Mindenki fél attól, hogy Babó lesz az első, és majd neki is le kell, át kell adnia a stafétabotot. Tehát mindenképpen be kell fejeznie azt, hogy erőszakkal félelmítse meg az embereket. A katonai intervenció egyre inkább elkerülhetetlennek tűnik. Babó elnök, ez már erre készül. Toboroz a falvakban, a fiatal férfiakat önkényesen toborozzák, behívják őket a hadseregbe, kalasnyikovokat osztogatnak. Ez a valóság. És csak azt lehet elmondani, hogy a humanitárius beavatkozáshoz való jog lenne szükségszerű annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a drámát, azt, amit a civil civilek élnek meg. Minden tüntetést erőszakkal szétvernek, lőnek az emberekre, drámai események zajlanak minden nap. Általában azt mondanánk, hogy nem kérünk a katonai beavatkozásból, de most már azt látjuk, hogy napról napra rosszabbodik a helyzet, és csak azt mondhatjuk, hogy ez lenne az egyetlen megoldás. Köszönöm szépen, Béa Mann úr a Fejlesztési Bizottság részéről. Köszönöm szépen. Hát az az érdekes, hogy Franciaországban, amikor egyszer valaki elnök volt, akkor örökre elnök marad. Gyakorlatilag Monsieur le Président marad egészen a öregek otthonáig. de azt hiszem, hogy Lona Magbó esetében inkább az lenne a jó, hogy megérteni azt, hogy ő egy volt elnök, most már nem elnök, ez is nagyon nagy tisztesség, de vége ennek az időszaknak az ő életében. Szerintem az Európai Unió nagyon jól tette azt, hogy pénzügyi értelemben megszorításokat vezetett be, folytatni kell ezt a politikát, és Bagbo úr fegyverkezési terveit meg kell akadályozni, mert nem szabad, hogy elefántcsontparton vagy bárhol máshol polgárháború alakuljon ki. Már eleve nagyon nehéz ezt az országot egységben megtartani, de ezzel együtt ne felejtsük el, hogy Bagbo úr még mindig ott van, semmi legitimitása nincs ugyan, de továbbra is elnöknek mondja magát. De azért vannak országok, akik elismerik sajnos. De hát ez egy olyan összeesküvés elmélet, amelyben a paranoia, az üldözési mánia játszik főszerepet. És semmiképpen sem a telefáncsontparti nép akarata. Az Afrikai Unió keményen lépett fel, és nagyon jól, helyesen ahogyan a nyugat-afrikai országok uniója is. Úgy tűnik most, hogy ez az erős álláspont azonban gyengülni látszik, és ez szerintem rendkívül sajnálatos esemény vagy folyamat, ugyanis Afrika számára fontos lenne stratégiai értelemben az, hogy az Afrikai Unió egyre erősebb legyen, és hogy a demokráciák tovább növekedjenek és életképesek maradjanak de egyébként a stratégiai érdeke az Európai Uniónak is, hogy az Afrikai Unió ilyen értelemben fejlődjön tovább. Mert nekünk is fel kell ismernünk azt, hogy Egyiptomban, Tunéziában vagy máshol milyen diktátorok tevékenykedtek, ugyanígy elefántcsontpart esetében is ezt meg kell tennünk. Éppen ezért az EU-nak növelnie kell a nyomását olyan országokra, mint például Angola, és nagyon keményen kell az Afrikai Unióval folytatott kapcsolatainkat presszionálnunk annak érdekében, hogy ne kompromisszumkereséssel töltsék az időt. Nem el kell ismerni azt, hogy mi volt a demokratikus alkarat eredménye. Nagyon sajnálatos az, hogy ez így megtörténhetett, Európának pedig bizony fontos szerepet kell vállalnia, de ugyanakkor háttérben is kell maradnia egy kicsit, mert itt az Afrikai Uniónak kell főszerepet vállalnia, nekik kell a diplomáciai nyomásgyakorlás eszközeivel elérni a célt. Tehát nem szabad, hogy most az EU előtérbe mm, legyen, mert ezzel azt is kockáztatja az EU, hogy neokolonialista törekvések seket fognak neki tulajdonítani. Nagyon remélem, hogy a elefántcsontparti demokrácia szempontjából hasznos volt az itteni látogatásuk. Köszönjük szépen! Még én is egy kérdést szerettem volna feltenni. Látjuk azt, hogy Waltara úr, a miniszterelnök és mások nagyon nehéz helyzetben dolgoznak, de vajon feltették -e azt a kérdést maguknak, hogy esetleg a fővárosba visszategyék székhelyüket, ahol ö, szabadabban mozoghatnának, mint Abidjanban. Köszönöm szépen, elnök úr, a kérdést. Szézsé Ájám Szokró. Uatara elnök választási kampányának részét képezte. Ugyanis ő azt mondta, hogy Jámszokóba fogja székhelyét helyezni, amennyiben megválasztják. és ezzel az ország fővárosát ide áthelyezik. De egyelőre a helyzet sajnos ezt nem teszi lehetővé, ugyanis ezzel gyakorlatilag aláírnánk az ország felosztását. Amennyiben elismerjük Vatara elnök demokratikus megválasztásának tényét, hát akkor az ő első feladata az, hogy biztosítsa az ország egységét, hogy elefántcsontpart egységes és feloszthatatlan maradjon. Éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy nem lenne jó megoldás, mert talán évtizedekre megoszthatnánk az országot, és ezért gondoljuk azt, hogy akár külpolitikai vagy belpolitikai szempontból Mindent meg kell tennünk annak érdekében, ahogyan az ön balján ülő elnök is elmondta, hogy vagy úr is elmondta, hogy az ex-elnöknek el kell ismernie vereségét, és, hogy, és azt a tényt, hogy ő most már csak egy volt elnök. Minden esetre azt nem tudjuk elfogadni, hogy elefántcsontpart megosztott legyen, Éppen ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az igazi béke megvalósuljon, hogy az északi és a déli elefántcsontpartiak, épp úgy, mint a keletiek és a nyugatiak, együtt építsék fel azt az elefántcsontpartot, amely a régióban fontos szerepet tölthet be, és akár példává válhat a demokrácia szempontjából, és ma emlékeztetnék arra is, hogy már az, e, a válság kirobbanása óta az ENSZ a hetes fejezete alá ö, sorolta be a az elefántcsontparti válságot, amely aláássa a régió békét, de a világbékét is. Éppen ezért szeretnénk azt, hogy ne a hatalom önmagáért való, tehát hogy a hatalom ne öncélúvá váljon, hanem a nyugat-afrikai kontextusban harmonia, harmonikus fejlődést indítsunk el a demokrácia szempontjából. Sőt, megtanítsuk a demokráciát másoknak. Merci, monsieur le secrétaire général. Köszönöm szépen a delegáció tagjainak is, hogy ellátogattak hozzánk. Ezennel lezárom az ülést. Jön, jön, jön,